So, Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Mindenkit üdvözlök. Két további kollégát is üdvözlök, aki még részt vesz az ülésen, Van Dálen és Lemandri kollégákat. Ők ketten képviselik a szakbizottság tagjait, ketten. 9 óra elmúlt 5 percen, úgyhogy viszont elkezdjük, hiszen sűrű programmal kedveskedik a titkárság. Jelzem, hogy észt is máltai kivételével teljes a nyelvi kiosztás, horvát tolmácsolás is rendelkezésünkre áll, csütörtök délután. <clears throat> Második bejelentésem. 28-án, tehát máma, szerdán, <clears throat> egy workshop kerül megrendezésre, 12 óra 30-tól 14.45-ig a PHS P7C05-ös teremben. Health Economics a címem, és az én említett kollégák vezetik ezt a workshopot. Ezen felül ez a harmadik bejelenteni való egy csoportot is várunk máma, nyolc újságírót, akik ma délután csatlakoznak hozzánk 15-től 18 óra 30-ig vesznek részt, és a Hitner kollega meghívására vannak itt. Holnap pedig, hogy folytassam a bejelentéseket, a Fanhal Lamstein Univerzitét harmadik, negyedik um, évfolyamának hallgatói jönnek itt, valamint a DG Sankó 10 a holnap és csütörtökön részt vesznek az ülésünkön. Azaz, hogy ma is holnap. Negyedik bejelenteni való. A dél-ázsiai parlamenti delegáció meghívott bennünket, hogy holnap, tehát 11. hó 29-én 11 óra 30-tól 12 óra 30-ig vegyünk részt egy ülésem, ahol a COP 18-as konferenciáról cserélnénk eszmét a kollégákkal. Tudom, hogy holnap szavazzunk, de nagyon jó volna, hogy a frakciónként legalább egy tagot el lehetne küldeni erre a vitára. Nos, most pedig fogadjuk el a napi rendet. Módosítás nélkül elfogadtuk a napi rendet. Aztán <clears throat> a jegyzőkönyvek elfogadása, és ezzel már a négyes napirendi pontnál vagyunk, a CITES egyezmény részes felei 16. konferenciájának előkészítése. Jean Santon, a vendégünk, mindjárt megadjuk neki a szót, és ő beszámol a kopról, hiszen a kopról van szó, nem másról, a cites kopjáról van szó. Nem is húzom a szót, hanem megadom önnek a szót, szeretettel üdvözöljük itt a szakbizottság ülésén. Parancsoljon! Thank you very much, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy a mai vitában vegyek részt. Köszönöm szépen a CITES titkárságának nevében az EU támogatását az egyezmény végrehajtásában a 27 tagállamokában és kollektíven. Az Európai Bizottság segítségét külön szeretném megemlíteni. Jövőben márciusban a 16. konferenciát tartjuk a részes feleteknek, és ez a 14. évfordulója az elfogadásának az egyezménynek, ami 1973. március 3-án történt. tehát 40. évfordulója. A következő márciusi ülésünk nagyon fontos lesz. Sok faj számára a világon. A túlélésükről van szó. Soha nem volt ilyen rossz a helyzet az illegális vadászat tekintetében azt látjuk, hogy az illegális kilövés az afrikai rinocérosz esetében történt így 13 volt ezelőtt néhány évvel, 2007-ben, most már 480-nál tartottunk tavaly. Ez fenntarthatatlan helyzet, ezt a tendenciát meg kell fordítani. Azt tudjuk, hogy ez már professzionális szintre jutott bűnözők, milíciák foglalkoznak ezzel az írtással azok ellen is fellépnek, akik megpróbálják a természet rendjét fenntartani, illetve megövesztegetik a hivatalos személyeket. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel megfelelő képzés szükség lesz, hogy a csodálatos fajtáknak, fajoknak a kiirtását meg tudjuk akadályozni. Ez a tengeri fajokra is vonatkozik. Talán ezeket is be kellene vonni az egyezmény részeként vonatkozik ez a fafajtákra is az Európai Unió itt ö, előrébb tart nemzetközi ö, fajripai ö, intézménnyel ö, együtt ö, működik, ö, de azt hiszem ki kell emelni az egyes fa és hal fajtákat, amelyek továbbra is veszélyeztetve ö, vannak. Azt hiszem, hogy véglegesíteni kell a tengerrel kapcsolatos meghatározás a cápa kérdésére gondolok. Ez teszi lehetővé, hogy a tengeri halaknak és a cápáknak megfelelő védelmet nyújtsunk. Mm. Egyelőre a globális környezeti alapból a CITES nem részesülhet, ezen változtatni kellene, hogy közvetlen támogatásban részesüljön. A következő kérdés a szinergia. Közvetlen ö, utalás kell a Bárlakudatiban elfogadott egyezményre. Ez ö, teszi lehetővé a szinergiák kihasználását. A nemzetközi konzorciumra is gondolnunk kell, amely a vadon élete törvényeinek megsértése ellen lép fel. A nemzeti hatóságoknak van itt szerepük, nekik kell elsősorban felfedniük az ezzel kapcsolatos bűnözői tevékenységet sok javaslat ö, született, hogy az egyezménybe új ö, fajták kerüljenek be, és ö, nyilvánvaló, hogy az illegális ö, kilövés ö, sok ö, nagy mértékben növekedett az utóbbi az időszak óta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szkán úr a bevezetőt. A március 3-tól 14-ig tartó CITES konferenciáról való tájékoztatót világosá vált, hogy sok mindent kell tenni, és a parlament kérdést fog intézni a tanácshoz és a bizottsághoz, azért, hogy egy állásfoglalást készítsen elő ezzel kapcsolatban, és Először Richard Zébernek adom meg a szót, aki Delange kollégát képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Eszter Delange nem tudott sajnos ma jönni. Ő a mi kószponzorunk, és meg szeretném köszönni főtitkár úrnak a bevezetőjét. Azt hiszem, hogy minnyájunk számára világos, amikor megnézzük a számadatokat, hogy sok faj nagyon nagy veszélyben van, és hogy nagyon sürgősen tenni kell valamit. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament részéről a jövő évi konferencia során felszólítsuk a résztvevő államokat, hogy a gyakran nyilvánosságban megtett ígéreteket eh, szerződéses valósággá alakítsák át. Úgy gondolom, hogy különösen az a célkitűzés, hogy átláthatóságot teremtsünk meg a döntéshozatal során, és világosá tegyük, hogy mely államok vannak amellett, hogy felvegyük a listára bizonyos fajokat, ezt világossá kell tenni. A CITES, vagy a CITES öm, honlapján <clears throat> szerepeltetnie kell ezeket a szavazási eredményeket. A name and shame nevezd meg és szégyenkezzen a bűnös elvét követve, hiszen láthatóvá kell tenni, hogy ki nem akarja védeni az állatokat. Politikai nyomást kell gyakorolnunk. Ehhez tartozik még az is, hogy megfelelő pénzforrásokat biztosítsunk annak érdekében, hogy a munkát el tudjuk végezni. A MIK vagy Mike programban az elefántok illegális leülését megakadályozó program területén Tanzánia az Appendix 1-ből az Appendix 2-re, tehát a második mellékletbe akarja tenni az elefántokat, és ezen érdemes gondolkozni. Ami pedig a tengeri politikát illeti, a nemzetközi vizeket illeti, úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy közös szabályokkal próbáljuk meg ezt az egyezményt biztosítani, hiszen mindjárt tudjuk, az élet maga a tengerből ered, és éppen ezért az, ezt a kutatást, ezt az alapkutatást szolgáló adatokkal kell ellátni az alapkutatást. És valóban a cápák védelme is nagyon fontos. Kérem a főtitkár urat arra, hogy bátorítsa a tagállamokat arra, hogy magas szintű elvárásokat fogalmazzanak meg. Úgy gondolom, hogy a gyermekénk, unokáink számára is meg kell őrizni a földet. Köszönöm szépen Richard Zében, Kánbach kollega az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, én is meg szeretném köszönni minden koszponzornak is a munkáját. Azt hiszem, hogy már a megelőző munka is kitűnő volt. Eszter, vagy hát Richard észrevételeihez szeretném még hozzátenni, hogy kemény lobby nyomást gyakoroltak ránk, például a jegesmedve felvétele érdekében. Másodszorban pedig korlátozva voltunk az állásfoglalás hossza tekintetében e, már a fordításra is figyelni kellett, éppen ezért lehet, hogy a módosítók még e, módosítókkal kiegészítik majd még a szöveget, jelzem a kollégáknak, hogy december 5-ig lehet még módosítani. Köszönöm szépen, Jan Brandi. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Szklán úrnak a bevezetőjét. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak az együttműködésért, hogy együtt működtek, együtt dolgoztak az állásfoglalással kapcsolatosan, és Jannának szeretnék szintén köszönetet mondani, amiért hozzájárult el munkához. Skálon és a kollégák már említették, hogy mennyire fontos a COP konferencia jövőre bankokban. Itt nagyon sok fa és tengeri állat és növényfajról lesz szó, és ahogy már hallottuk, nagyon fontos foglalkozni ezzel a témával. Egy másik dologra is szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen azt látjuk, hogy az orgazdaság egyre inkább növekszik a világban. Ahogy hallottuk, az orszarvúak esetében most már majdnem 500-at ejtettek el. Ez egy nagyon komoly probléma, súlyos probléma. Persze azt mondhatják, hogy a múltban is voltak egyedi orvadászok, de most ez egy nemzetközileg megszervezett bűnhálózat, amely foglalkozik ezzel. Itt nemzetközi bűnözőkről van szó. 10 milliárd dolláros piac ez évente, ez hatalmas. És három héttel ezelőtt hallottam, Hillary Clintontól, az USA külügyminiszterétől egy nagyon érdekes beszédet, és a miniszter elmondta, hogy mennyire fontos felvenni a harcot ezen bűnözők ellen, a vadon élő állat kereskedelem ellen és az orvadászat ellen lassan már a világ különböző térségeiben biztonsági és egészségügyi problémává is válik ez a probléma. Úgyhogy itt nem csak arról van szó, hogy bizonyos fajok kihalnak, Európának is fel kell lépnie, és erőfeszítéseket kell tennie. Itt nem csak Potocsnik biztos úrnak kell felvenni a harcot a vadon élő állatok kereskedelme bűnözésével kapcsolatosan Eston ö, asszonynak is mindent meg kellene tenni, hogy megoldja ezt a problémát. Ugye Hillary Clinton-t dicsértem, de kritizálnom is kell az Egyesült Államokat. Ő azt is megemlítette, hogy a vadon élő állat kereskedelme, a fegyver és a drogkereskedelem után a legfontosabb illegális kereskedelmi téma, de ugye több mint 50 milliárd dollárt költ az Egyesült Államok a drog elleni bűnözés letörésére, és három hete már 100 milliárdot, 100 milliót említett meg a vadon élő állatok kereskedelmével kapcsolatosan, ugye ez semmi ahhoz képest az 50 milliárdhoz, amelyet a drogelni bűnözés felszámolására szántak a nemzetközi bűnözés ellen fel kell venni a harcot, és itt meg kell említeni Kínát és a dél-kelet-ázsiai országokat is, amelyek a tigris orszarvúakkal kapcsolatos ö, problémákban érintettek. Ugye ezek az emberek egyre inkább gazdagodnak, meggazdagodnak, és ö, meg akarják vásárolni ezeket a termékeket, például az elefánt csontból készült termékeket. Ez egyfajta státusz szimbólummá válik a középosztály, gazdagodó középosztály számára. Éppen ezért fontos a prevenció sokkal inkább, mint a valódi harc szükséges a bűnözés ellen. Az Interpol nagyon fontos szerepet játszik, de a kapacitása nagyon is korlátozott. Egy vagy két évvel ezelőtt beszéltem valakivel, aki lényegében egyedül foglalkozik a dél-kelet-ázsiai bűnözéssel. Tehát a kapacitás hatalmas probléma ezen a területen. A kérdésem az Európai Bizottsághoz a következő. A, mik a tervei a bizottságnak, hogy felgyorsítsa a ö, lépéseket, hogy fellépjen a vadon élő állatok ellen elkövetett bűnözés terén? és egyáltalán az Egyesült Államokkal együtt lehetne dolgozni, hogy új ösztönzőket vessünk be, hogy ezt a problémát megoldjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen úrnak a bevezetőt. Elnézést, egy kicsit későn érkeztem, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó bevezető hangzott el a társadalmi fellépés szükségességéről. Ez a parlament fontos szerepet játszott abban, hogy képzelje az EU álláspontját, hogy keményebben kell fellépni nem szeretném el ö, magyar elismételni azt, hogy ö, Szérum ö, kollégám már elmondott. Ebben a parlamentben a pártok között ö, többség van, és együttműködés van, ö, hogy bankokban ö, nagyon ambiciózus legyen a fellépésünk azt szeretném aláhúzni, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy Európa játsza majd a szerepét Bankongban. Ez a kérdés az, amit szeretnék feltenni a bizottságnak. Készen leszünk-e időben most arra, hogy amikor átlátható szavazás lesz, és hát reméljük, hogy több lesz átlátható, és nem a titkos szavazás, akkor az EU-nak legyenek szövetségesei. Ez a legnagyobb probléma. Ott voltam Dohajban az előző körben, és óriási csalódás volt látni, hogy Európa mindenféle ambiciózus tervvel rendelkezett, hogy egyik másik fajtát írja fel a különböző függetlenekre. Gyakorlatilag mindenhol vesztettünk. Miért? Azért az összes többi ország a világban jobban felkészült. Tudjuk, hogy Európa közös álláspontot próbált ö, kialakítani a tonhallal kapcsollal. tudjuk európaiként, hogy ez mennyire fontos, sikerült a kezdés napjára megállapodnunk a bizottság nehéz volt kialakítani az álláspontját, hiszen aznap tudták meg, mikor, hogy mi az álláspontjuk, amikor Dohába érkeztek. De hát lássuk a cápákat gyakorlatilag ö, megvertek bennünket. Miért? Azért, mert az EU nagyon nehezen jutott közös álláspontra. Más államok ö, pedig ö, Japán és Kína mögé sorakoztak fel. Az EU ö, közös álláspontja alig alakult ki, ö, és mi a jó irányba indultunk el, az összes többiek a rossz irányba. Ez itt kérdés az európai intézmények felé mikor fogjuk most már, remélem most már igen, időben elvégezni a házi feladatunkat. És akkor ne csak az EU alkosson egy tömbet, hanem mások is kövessenek. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan fogja kialakítani a stratégiáját, hogyan javít a stratégián, hogyan ö, tudunk javítani a múltkori Szittesz rendezvény beli eljáráson, amit Dohában tapasztaltunk, hiszen itt nagyon specifikus fajtákról van szó. Meg vagyok győződve, hogy mi parlamentként jó hadazatot tudunk, állásfoglást tudunk elérni, és ezt követni kell. Bankokban sikeresebbek legyünk, mint Dohában. Köszönöm szépen. Valóban gyakran ez a probléma, hogy az állásfoglalás maga az elmélet, de a gyakorlatban kell ezt megjeleníteni. Az ideális esetben elfogadott szöveget meg kell valósítani. Péter van Dalen. Voorzitter, dank aan de secretaris-generaal. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a főtitkár úrnak a rövid bevezetőjét azokról a problémákról, amelyekkel jelenleg foglalkozunk. Engem kimondottan az orvadászat érdekel, elsősorban az elefántok orvadászata, és már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk a témával, de a harcunknak semmiféle eredménye nincs. Voltam többször Dél-Afrikában, kisebb parkokban, ilyen safari parkokban, és nagyon sok esetben azt láttam, hogy az országoknak levágják a szarvát, és az őrök semmit sem tudnak tenni. Mit lehetne tehát tenni ebben a témában? Azt hiszem, hogy sokkal jobban kellene koncentrálni a munkánkat. Ugye nagyon sok állásfoglalásunk van már, ezek olyan állásfoglalások, amelyek túl sok témával foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy olyan állásfoglalásra van szükség, amely egy vagy két témával foglalkozik. Orgazdaság, szarvak kereskedelme. Nagyon fontos, hogy 2013-ban egy olyan évet ünnepeljünk, amikor is megoldható ez a probléma. Politikai szempontból persze meg kell nézni, elnök úr, hogy kik a szövetségesek, milyen pénzügyi lehetőségeink vannak, lesznek, mert ön is megemlítette az Egyesült Államokat, de ön is tudja, hogy ezek hiába való ígéretek sok esetben egy, egy kis beszéd itt, egy másik beszéd ott, de ez eh, igazából semmit sem jelent. Sokkal inkább koncentrálni kell a munkát, sokkal pontosabban kell meghatározni, hogy mit is szeretnénk, mit is akarunk. 2013-ban ez kellene, hogy a fő témánk, fő munkánk legyen. A főtitkától meg szeretném kérdezni, hogy vannak-e pozitív kihatásai ennek a harcnak, hogy, ez, hogy megcsonkítják ezeket az állatokat. Van-e valamilyen remény arra, hogy változás következik be? Én személyesen nem hiszem, de én nagyon is pessimista vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen, egyetértek ezzel az állásfoglásokat. Örülök, hogy Mente kollega is itt van. Ez komoly probléma, főleg akkor, amikor a cápa uszony része a kínai hagyományos konyhának. Még van valami, ami hiányzik az állásfoglalásból. Azt hiszem, hogy Brandi kolléga szólt erről. Látunk példákat, amikor bűnözők, terroristák Afrikába mentek elefántot lenni, hogy finanszírozzák a tevékenységüket. Nos, a javaslatom, itt is nyújtsunk segítséget. Azok az országok, ahol sok vadőr van, hát az nem elég. Itt e, e, paramilitáris egységeket kell elképzelni, amelyek rájuk támadnak mm, hogyha ö, annyian bombázák Pakisztánt, Afganisztánt, lehet-e valakit küldeni ö, a vadorzók megtalálására és ártalmatlanítására? Ö, azt hiszem, hogy ezt már a technikával elérhető, illetve meg kell emberek életét is védenünk, az elefántokról nem is beszélve. Dank, Karl Schlüter. Köszönöm szépen, Karl Schütter. A bizottság képviselője. Tessék. Um, good morning everybody. Um... Jó napot uh, kívánok mindenkinek. Köszönöm uh, szépen az érdekes uh, bezámolót, hozzászólásokat. Um, tényleg nagyon hatékony eszköz készül a biodiverzitásról, és a fenntartható kereskedelem támogatásáról. Tény, hogy az EU nagyon aktív volt ennek a támogatásában, és ezt folytatnunk is kell. Sok a kihívás még előttünk, például a vadorzás, amelyről már többször is szó volt. A bizottság, mint tudják, egy tanácsi határozatot készít elő és ez fogja meghatározni az EU álláspontját a koppon. Még túl korai részletekbe merülni ezzel a javaslattal kapcsolatban, amely még csak belsőleg kezdődött el, még megfontolás tárgya. Jó lenne három elemet azonban kiemelni ebből. Az első az az, hogy szeretnénk, hogy az egyezményt a tengeri fajtákra is teljes körben használják. Ezt többször is említették, ott vannak a cápák. Úgy gondoljuk, ez fontos alkalom aláhúzni e fajták fontosságát, és jó dolog, hogy az EU Latin Amerikával tud majd szövetségre lépni. Ez előre lépés a három évvel ezelőtti helyzethez képest több közös javaslat fog ö, születni ö, egyes fajtákkal kapcsolatban, a kalapácshallal kapcsolatban például. Másrészt, legyen az egybenyény átláthatóbb. Beszéltünk a titkos szavazásról. Úgy gondoljuk, hogy aránytalanul használják a titkos szavazást jelenleg a CITES-ben. Túl könnyű titkos szavazást kérni. Szeretnénk, hogyha ez nehezebbé válna. Jó tapasztalni, érdekes tapasztalni, hogy ezt nem csak az EU kéri, hanem Mexikó is, ha bár az ő javaslatok nem lesz ilyen ambiciózus, azt hiszem. Második elem az átláthatóságban szeretnénk elkerülni az érdek ellentétet, az összeférhetetlenséget a CITES bizottságokban. Egyelőre ilyen összeférhetetlenségi szabály nincsen. Szeretnénk, hogyha ennek véget lehetne vetni. Végezetül pedig a harmadik prioritás számunkra a végrehajtás. Jó lenne, Ahogy egyes kollégák erre rámutattak, hogy mik a fő kérdések. Nos, a betartás és betartatás, talán karikírozva úgy mondhatnám, hogy nem az a cél, hogy sok-sok lista és listára való felvétel legyen, hogyha ez nem jelent megfelelő védelmet. Szeretnénk, hogy az EU a, hogyha a kop táj földön a végrehajtásra is odafigyelne. A bizottságnak specifikus ajánlása is voltak Brandi kollégát szeretném itt idézni, például a ö, vadak elleni bűncselekmény esetén. Van-e Európol együttműködés? Két millió eurót tettünk erre félre. A vadon elleni bűncselekmények elleni küzdelemre. Örömmel számolhatok be arról, hogy nem csak Potocsnik úr vagy a környezeti főigazgató támogatja ezt, Eh, hanem a fejlődés és együttműködés főigazgatóság kollégái is. Ők is teljes mértékben a támogatás, az ő támogatásukra is teljes eh, mértékben lehet eh, számítani. Éghárt úr kérdezte, hogy megpróbálunk okosabbak lenni, globálisabbak lenni Nos, azt hiszem, az első fontos fejlemény az az, mint ahogy már mondtam, más országok is ö, ö, tesznek javaslatot a listára a felvételre, például a cápákkal kapcsolatban. Globális érdeklődés van, ahhoz képest, ami néhány évvel ezelőtt volt. Megpróbálunk ebből tökét kovácsolni. Másrészt a tagállamokkal egy stratégiát dolgozunk ki, amelyel kipróbáljuk kiterjeszteni a kapcsolatainkat. Az USA-ra gondolok itt, az EU tagjaink kívül, az USA gyakran támogat bennünket a CITES-ben, nem mindig, de amikor nemzetközi környezeti politikáról van szó, akkor gyakran megkeresünk más résztvevőket is világszerte, akiknek az érdeke párhuzamosan milyen kell, és akikkel úgy gondoljuk, hogy szövetséget tudunk kötni. A lehető legaktívabbak vagyunk, együtt működünk, akivel csak lehet. Nos, ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a magyarázatot a pörőjös szápáról és most pedig megadom a főtitkár úrnak a szót. Uh, thank you, Chair. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy végtelenül fontos egyezmény, ahogy erről már hallottunk. A CITES, vagy a CITES nélkül a vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelme nem létezhetne. A CITES miatt van az, hogy jelenleg egy jogszabály keret létezik, 35 ezer vadon élő állat és növényfajjal foglalkozik az egyezmény fenntartható módon hogyha a scientist nélkül képzelnénk el a világot, egyáltalán nem lenne semmiféle ellenőrzés. A tanzániaiak eladnák az elefántcsontot, és ö, mindenféle ellenőrzés globális kontextus nélkül tennék meg. Ez az egyezmény persze kritikus, ugyanis lehetővé teszi a 176 tagállam között a jogszabály keretet megadja ezen országok számára. Az egyes melléklet foglalkozik bizonyos fajokkal, a kettes és a hármas melléklet szintén a, egy olyan dokumentumot akarunk elkészíteni, amely a CITES szerepét elismeri, és olyan rendelkezései lesznek, amelyek a nemzetközi kereskedelemre való kihatásokkal foglalkozik. Az Egyesült Államokban a legmagasabb politikai szinten foglalkoznak a témával. Két héttel ezelőtt Hillary Clinton is tett beszédet egy konferencián Kamerun északi térségében. 450 elefántot öltek meg már a lázadók, és itt nem csak Kamerun van érintve, hanem más országok is. Az afrikai térségben öt országban beleértve Kamerunt meg kell védeni a vadon élő állatokat. Általában az vadorzók komolyan felfegyverkezett emberek, A környezetvédelem is érintett ugye a területen, a környezetvédelmi milite, miniszterek foglalkoznak a témával. Clinton miniszter asszony rámutatott arra is, hogy a szenátus mit is tett ezen a területen. A szenátus egy külön bizottsága foglalkozik a témával, például az afrikai kontinensről behozott elefántcsont témával. Látjuk, hogy mennyire szétágazó ez a probléma a helyi lakosságok esetében is látjuk, hogy a vezetőket korumpálják, és november 5-én egy levelet olvastam elefántcsont termékekkel kapcsolatosan, fegyvervásárlásokkal összekapcsolva ezt a problémát. Látjuk tehát, hogy nagyon széleskörű aspektusai vannak a problémának. Mit is lehet tenni? Mit tettünk mindidáig? Egy konszorciumot hoztunk létre, hogy felléphessünk a különböző milícia csoportok ellen, a fegyver, felfegyverkezett bűnöző csoportok ellen. Ez a konszorcium tagja, ebben a konszorciumban az Interpol, a világ vám szervezete is részt vesz. Az lenne fontos, hogy a az igazságszolgáltatás, a vám szervezetek, és részt vegyenek ebben a munkában a világvám szervezetének külön programja van, annak érdekében, hogy képezze a vámtiszteket arra, hogy felderítsék a különböző bűncselekményeket, nemzetközi kereskedelem szintjén, aztán az Egyesült Államok kábítószer ellenes és bűn, bűnüldöző szervei is foglalkoznak a témával. Ez az első számú intézmény mellesleg az Egyesült Államokban, amely mindenféle illegális kereskedelemmel foglalkozik, beleértve a vadon élő állatok ellen elkövetett bűncselekményeket az Európai Uniónak, is a lehető legmagasabb szinten kell foglalkoznia ez szinten az igazságszolgáltatás, a rendőri szervek és más illetékes hatóságoknak kell fellépniük együtt ezen a területen. Én remélem, hogy meg lehet oldani ezt a problémát, le lehet állítani ezt a az illegális írtást a vadon élő állatok esetében, hogyha nem fogjuk ezt megtenni, akkor kihalnak ezek a fajok Afrika bizonyos térségeiben. Fontos a bűnüldöző szervek szerepe. Tudjuk azt, hogy három ezer tigris van még vadonban, nagyon sok az orszarvú, például Indonéziában 35-40 olyan hely van, ahol még találunk tigriseket, de azt is látjuk, hogy egyre inkább szűkül be ez a mm, terület is. Elértünk valamennyi eredményt, például például az orszarvú termékekkel kapcsolatosan, ugyanis felhasználják ezeket a termékeket a hagyományos kínai orvoslásban, de nem mint afrodiziákum, tehát serkentőszer. A partnereinkkel szorosan együttműködünk, a kínai partnerekkel is, vannak olyan államok, amelyek úgymond felhasználó államok, Vietnám, Kína, hogyan lehet lecsökkenteni a keresletet ezen termékek ellen. Van számos olyan vadon élő faj, amelyet meg kell védeni. A, az illegális elefánt írtás ellenőrzése is folyamatban van már, és ez lehetővé teszi a különböző partnerek számára, hogy meg is értsék, hogy miről van szó, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogy fellépjenek ezen cselekmények ellen, vannak már ezzel kapcsolatosan adatok, és a biztos részéről is jelentős támogatást kaptunk reméljük, hogy lesz változás a finanszírozás területén is, ugyanis a finanszírozás nélkül nem tudjuk elvégezni megfelelő módon a munkánkat, a globális környezetvédelmi eszközöket is fel kell használni, és a legmagasabb szintű politikai támogatásra van szükség. Még a, mi a tengeri behozatala kapcsolatos problémát illeti. Ez szorosan kapcsolódik a tengeri fajok besorolásához. A COP16-on reméljük, hogy a tárgyalásokat a legfőbb témákban le tudjuk zárni majd, és nagyon fontos lenne ez, Elnök úr, azt hiszem, hogy ezek voltak a kérdések, amelyeket hozzám intéztek, megpróbáltam válaszolni. Mind a 27 uniós tagállam támogatja ezt az egyezményt és annak megvalósítását, végrehajtását. Köszönöm szépen, hogy megválaszolta a kérdéseket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégák, akik már nem voltak itt, bizony elmulasztottak valamit akik pedig itt voltak, épülhettek ebből a beszélgetésből, és világossá vált, hogy nagyon sok munka áll előttünk, hogy a fajok sok színűségét megőrizzük. Azért, hogy tényleg a 35 ezer fajtát megőrizzük még a bolygónkon, hiszen az ember és az állat, vagy a növény gyakran verseng egymással az élettérért, azt is magunkkal vihetjük a vitából, hogy megfelelő, megbízható adatokra van szükségünk, hiszen az adatokra hivatkozva lehet érvelni. És talán azon országokat is meggyőzhetjük az folyók védelmének fontosságáról, akik talán még nem léptek olyan nagyot, mint mi. Néha nekem ez a munka túl lassan megy, de nagyon fontos, hogy létezik-e a világon egy jogi keret. Persze szívesen tovább lépnénk, ellenőriz, ellenőrzésünk alatt tartva a kettes mellékletet. Reméljük, hogy a következő CITES konferencián egy előrelépést tudunk tenni. A kollégáknak mondom, hogy november 30-án, tehát e hét pénteken lesz a benyújta a módosítók benyújtási határideje. Január 23-án, 24-én szavazunk erről a jelentésről, és jövő év februárjában kerül a plenáris napirendjére ez az állásfoglalás. Korán van ez, de nem túl korán ahhoz, hogy megfelelő jelzést küldjünk ki a konferenciának. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk, nagyon sokat tanultam, és látható, hogy teljes lelkesedéssel végzi ezt a munkáját, és a mi támogatásunkra mindig számíthat. Köszönjük, hogy eljött. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Zum Tagesordnungspunkt. Tovább lépünk az ötös napirendi pont és a hatos napirendi pont taglalására. A hajók szétbontásáról, újrafeldolgozásáról van szó. A hatos napi rendi pont nem jogalkotói napirend. Javaslom egyébként azt, hogy a két eh, napi rendi pontról együtt nyissunk vitát. Egy kicsit különböznek, de először is megadom a bizottságnak a szót. Ezután a jelentéstevő szólal meg, de videót fog bemutatni. Egy három perces videót fogunk látni, azért, hogy el tudjuk képzelni, hogy megjelenítsük, hogy a hajók újrahasznosítása és újrafeldolgozása hogyan néz ki a gyakorlatban. Én nem tengerparti, én a tengerpartról jövök, de talán azok, akik nem mindennapi valóságuk a tengerhajózás, azok fontos benyomást szerezhetnek ebből a videóból, de először megadom a bizottságnak a szót. Good morning. Mr. Jó napot kívánok, elnök úr! Igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak, köszönöm szépen, hogy először a bizottságnak adják meg a szót, hogy bemutassuk ezt a fontos javaslatot. Azért fontos az, ez a javaslat, mert jelenleg körből ezer nagy hajót szednek szét, építenek szét eh, évente, és a fémeket fontos nyersanyagként használják fel. A hajók szétbontása általában Dél-Ázsiában történik, és gyakran rettenetes és elfogadhatatlan körülmények között mind a környezet, mind az emberek egészsége tekintetében szörnyű ez a környezet. Mint hogy a legtöbb szétszedő műhely az Európai Unión kívül van, és a legtöbb hajó nem egy tagállam nem a tagállam a lobogószerű tagállam, éppen ezért csak globális szinten lehet megoldást találni. Ezért a hongkongi egyezmény ratifikációja kulcsjelentőségű. Az Európai Uniónak ugyanakkor példával kell előjárni, és ezért a bizottság egy új rendeletet készített elő hajók újrafeldolgozásáról, a bizottság egy eh, tanácsi következtetés tervezetet fogadott, írt meg, eh, amely arról szól, hogy eh, az EU azonnal ratifikálja a hongkongi megállapodást. Az EU egy tagállama tagállamában bejegyzett hajókat, valamint a többi hajót is biztonságos körülmények között kell újra felhasznosítani, újrahasznosítani, illetve szétbontani. Az Európai Parlamentnek és a bizottság és a tanácsnak elkészített javaslat arról szól, hogy ha egy tagállam, az ász, a lobogó szerinti tagállam biztosítani kell, hogy a hajót megfelelően bontsák szét és hasznosítsák újra, csak biztonságos és környezetvédelmi szempontból nem aggályos művekben, hajógyárakban, melyekről az Európai Bizottság egy listát készít. Annak érdekében, hogy ezt megfelelően végrehajtsuk ezt az megállapodást, ezért komoly szankciókat is bevezetünk. Ezek a facilitások, ezek a szétszedő gyárok bárhol lehetnek a világon, megfelelve így a hongkongi egyezménynek, de megfelelő autorizációval és megfelelő ö, dokumentációval kell rendelkezniük, mind a hajók szétbontása, mind a hulladékok ö, újrahasznosítása tekintetében. Nem OECD országokba EU kikötőből nem lehet a hajót elszállítani szétbontásra. Ez az exporttilalom, melyről a rendelet tervezett szól, ugyanakkor nem végrehajtható sajnos, ez beigazolódott. Éppen ezért a lobogó szerinti államra kell hárítani a felelősséget, hogy nekik, ő neki kell biztosítani azt, hogy környezetbiztonságos módon bontják szét a hajókat. Minden lobogó szerinti államnak meg kell tennie tehát a lépéseket, és erről szól a hongkongi egyezmény, a hongkongi konvenció. De sajnos ez még nem lépett hatályba, nem ratifikálták, és eltart egy ideig, amíg ratifikálják. A bizottság javaslatának célja pedig az, hogy a ratifikáció folyamatát felgyorsítsa az EU hajók újrahasznosításáról szóló rendelet tervezete figyelembe veszi a hongkongi egyezmény kijelentéseit, megerősítve annak feltételeit, különösen a hajó újrabontó és újra, szétbontó és újrahasznosító gyárak tekintetében. Éppen ezért tehát nem csak a hajók tulajdonosai, hanem a hajógyárakra vonatkozóan is szigorú öm, szabályok érvényesek, és világosá kell tenni, hogy eljött az ideje annak, hogy modernizálják a munkakörülményeiket, hogyha legális módon akarják szétbontani és újrafeldolgozni az EU-ban bejegyzett hajókat. Összefoglalom tehát. Fentarthatóvá akarjuk mind egészségügyi, mind munkavédelmi szempontból, valamint a környezeti kihatás szempontjából is tenni a hajók életciklusát. Ezért tehát globálisan tisztességes feltételeket kell biztosítani, elkül, elkerülve azt, hogy Ázsiában partra futtassák a hajókat és veszélyeztessék így a munkavállalók, illetve a környezet épségét és egészséget. És nagy kíváncsisággal nézek vita elébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most röviden Slüter úrnak adom meg a szót, utána pedig megnézzük a videót. Úgy gondolom, hogy számos kollega számára ez egy új téma, és szeretnénk illusztrálni, hogy milyen problémákkal kell felvenni a harcot. Bangladesben 2009-ben vettük fel ezt a filmet, és a, azt látjuk, hogy az utóbbi három évben a helyzet nem nagyon változott, amit most látni fognak, fognak az nagyon jól jelzi azt, hogy a hajók szétbontása hogyan is folyik, sőt azt is látjuk, hogy egy személyt majdnem ö, ö, meghalt a szétbontás következtében semmiféle védőeszközöket nem használtak. Film Köszönöm. Hát akkor lássuk a filmet. As you can see, the situation is really dark. Ahogy látják, nagyon sötét a helyzet. সামুদ্রিক বয়স হলো একচল্লিশ এখানে নেমে আছি কাটারা কাজ করি আমার বয়সে Nem látunk semmit, kezdjük talán újra. Tegnap főpróbát tartottunk, és működött a technika. Tehát nézzük meg, próbáljuk meg újra.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 amikor teljes gázzal a lehető legközelebb viszik dagálykor a parthoz a hajót, és szátonyra futtatják. আমার বয়সে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 vagy? sing to walk. Azért énekelnek, hogy mindenki egy ritmusban lépjen, hiszen nagyon nehéz darabokat szállítanak, és másfél tonnás tömbök ezek, és azért énekelnek, hogy nehogy a lábukra ejtsék, de ez gyakran megtörténik. Ja, vielen Dank. Erstmal, was die Einführung angeht, und jetzt möchte ich Karl Schlüter. Köszönöm szépen, most pedig megadom Karl Schlüternek a szót, tessék. Köszönöm szépen. A bizottság elmagyarázta, hogy milyen fontos a hongkongi egyezmény, erről van szó. De ami nagyon fontos szintén a bázali egyezmény, amely megtiltja a veszélyes hulladékok teljes körű exportját. 14 éve létezik a bázeli egyezmény, ennek ellenére a az európai vállalatok tulajdonában lévő 90%-át a hajóknak, mint veszélyes hulladék újra felhasználják. Láttuk a bangladesi filmet, de India és Pakisztánban szintén hasonló a helyzet. Látták a filmben, azt is, hogy hegesztő, hegesztési technikákat használnak fel. Ö, ö, fontos a ö, úgynevezett meleg munkálatok esetében a biztonságot biztosítani, tehát ahol lánggal dolgoznak, sok esetben tűz esetek is előfordulnak, balesetek, meggyulladnak bizonyos elemek, és megsérülnek a munkások is. De hát azt látjuk, hogy nagyon nehéz ez a munka, és a toxikus anyagok, amelyeket tartalmaznak ezek a hajók, belekerülnek a tengerekbe. A bázeli egyezmény foglalkozik a veszélyes anyagokkal, amelyeket tartalmaznak a hajók. Itt van halon, PCB, azbest, tehát mind ezek olyan veszélyes anyagok, amelyek ólom alapúak, és az elhangzottak, a DKBD és, és más sok toxikus anyag, említettem az azbestet is, amelyet újra felhasználnak, sőt a talajba is betemetik ezeket az anyag, veszélyes anyagokat, aztán az azbestet felhasználják építkezéseknél például, ez egy nagyon súlyos probléma, kihat az egészségre is, az óceánok, a tengerekbe be- belekerülnek a veszélyes anyagok. A probléma az, hogy miért teszik meg mindezt. Látták, hogy két dollár naponta a fizetsége ezeknek a dolgozóknak, munkásoknak, a pakisztáni és az indiai hajó tulajdonosok és hajógyárak a fém, fém, fém mm, hulladékért többet tudnak fizetni. De a bázeli egyezmény tiltja ezt. A, már 14 éve nem lehet végrehajtani a bázeli egyezményt, mert nagyon-nagyon bonyolult a tengeri törvénykezés, a tengeri jog a hajókra vonatkoztatva hogyha, ugye, hogyha például a hajó tulajdonos megváltozik, akkor úgynevezett cashbuyereknek adják el ezeket a hajókat, tehát azoknak, akik készpénzzel fizetnek, öreg, elavult hajókat eladják ezeknek a cashbuyereknek, akik aztán fém hulladékká alakítják át ezeket a hajókat. Az európai vizeken is tiltott ez a gyakorlat, de nagyon nehéz bebizonyítani, hogy ez az európai vizeken is megtörténik, vagy egy százalékban történik meg. A hongkongi egyezményt azért hozták létre, hogy a normákat biztosítsa, de itt nagyon sok, a, ahogy látjuk, a jogsérelem elég gyenge ez az egyezmény. A hongkongi egyezmény mellesleg ellentmond a bázeli egyezménynek, mert az OECD országokon kívülre engedélyezi az exportot. Ez nem elfogadható, tehát a jelenlegi helyzet nem elfogadható, és az én jelentésemben arra szeretnék rámutatni, hogy meg kell oldani ezt a problémát, hogy komolyan kell újra feldolgozni, vagy fém hulladék alakítani ezeket a hajókat. Jelenleg a nagy hajó tulajdonos országok, Kína, Japán, Kína 40%-kal jár hozzá a világ termeléshez 20 százalékkal ki, ki, Japán, aztán Románia úgy szintén jelentős. A fém hulladékkel kapcsolatos kapacitások Kínában jelentősek, de ugye ez nem OECD ország. Hongkongi ö, egyezménye mindezt lehetővé teszi, de ez így nem működik nagyon sokan megpróbálják mm, a, kijátszani a jogszabályokat, és itt a hajótulajdonosok felelőssége nagyon nagy, eladhatják a hajókt a cash és hogyha két évben belül újra felhasználják a legutolsó hajótulajdonos eladása után, akkor erre lehetőség van. Meg kell felelni a megfelelő jogszabályoknak. Én azt javaslom, amit Blockland úr is javasolt, korábban már ugyanis elfogadott a parlament jelentést e, témát e, illetően. Fontos az megfelelő alapok felhasználása, ugye az újra felhasználás terén, itt ugyanaz helyzet, mint az üveg témában. A nagyon komoly üzemekben, gyárakban kell a, a hajókat szétbontani, és megfelelő finanszírozás mellett sok esetben, ha fémhulladékká alakítják a szétbontott hajókat, akkor is egy tervezésre van szükség, megfelelő üzemekre van szükség, és az ellenőrzést biztosítani kell. Minden olyan hajó, amely egy adott ország zászlaja alatt jön be Európába, fizetni kell, fizetnie kell, hatástanulmányt kell kidolgoznunk e témákat illetően a fémhulladék alakítás költségeinek 10%-át legalább le kell fedni, és ezt komoly hajógyárakban, üzemekben lehet elvégezni. Két kikötő közötti rendszeres hajóközlekedés esetében is ugye megfelelő költségek eh, vannak, amelyeket fizetni, ki kell fizetni. Egy adott alapnak a pénzösszegeit eh, eh, le lehetne fedni abban az esetben, hogyha komoly hajógyárakban újra feldolgozzák a hajókat, az európai normáknak meg kell felelni, tehát a veszélyes anyagok területén a tox, e, e, toxikus anyagok nem kerülhetnek be a tengerekbe, egy megfelelő infrastruktúrára van szükség hajók szétbontása érdekében, és ebben az esetben az alapból az európai lobogó alatt működő hajóknak tudunk fizetni, és hogyha megfelelnek a jogszabályoknak, akkor tudunk csak fizetni. A hajók fele körülbelül európai zászló alatt közlekedik, és ezeket újra hasznosítják, feldolgozzák. az alapból jogosultak kaphatnak pénzösszegeket. Ez egy olyan javaslat lenne, amely jól működhetne. Van egy alternatíva, nevezetesen, ugye azt látjuk, hogy a jelenlegi piac nagy része illegális, a bázeli egyezménnyel ellentétes, jogsérelmeket követnek el, tehát a jogszabályokat kell követni, azoknak megfelelően eljárni, mind a bázeli, mint pedig a hongkongi egyezmény értelmében a hajók szétbontása során fontos, hogy egy leltár létezzen, ez nagyon fontos, Ugye a különböző veszélyes anyagok letelját el kell végezni. Úgy gondolom, hogy, hogy ugye az európai hajótulajdonosok 20%-át teszik ki a világ hajóflottájának, és ami a globális kapacitásokat illeti, a hajók szétbontására vonatkozólag ez az alap lehetővé tenni a legális tevékenységet, és jobban jobbá tehetni a helyzetet, a jelenlegi helyzetet, és hogy megfelelő módon, megfelelő hajógyárakban vagy üzemekben bontsák szét a hajókat. Not the recommendation on the convention. A rendelettel kapcsolatosan tettem javaslatokat. A konvenció az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően nincs semmiféle ok arra, hogy egy nem működő hongkongi egyezménnyel foglalkozunk Európában, és hogy egy nem működő bázeli egyezmény egyezményünk legyen, ezeket az egyezményeket működtetni kell, és végre kell hajtani a különböző rendelkezéseket, elkerülve a jogsérelmeket. Köszönöm. Köszönöm szépen Slüter úr és Fielner képviselő kap szót. Jag tycker úgy gondolom nagyon jól leírta a problémát. Karl Schulteszoljeval egyetértek, ezek az eljárások elfogadhatatlanok. Így szétszerelni, újra feldolgozni a hajókat teljesen elfogadhatatlan. A film is világosan megmutatta. A bizottság javaslata szerintem jó javaslat. Karl is elmondta, meg lehet erősíteni a szabályokat egyes pontokon. a hongkongi egyezmény végrehajtása érdekében. Karl öt dologról szólt. Szólt a, ö, egy illetékről a hajókkal kapcsolatban. Hát olyan, mint az adó. A második rész pedig a hajón lévő tárgyak leltára, utána pedig az újrafeldolgozási terv majd az újrafeldolgozási helyszínek, és ötödik pontként a a jogi következmények. Azt hiszem, hogy több ponton is igaza van Kárlnak. Némi jellemvetésem azonban van a hajókkal kapcsolatos illetékek tekintetében. Hogyha a, úgy döntünk, hogy illeték legyen, Európa minden országban, bárhonnét is éljenek ezek a hajók, bármilyen zászló alatt, hajózzanak, hogyha minden hajótól beszedjük ezt az összeget, és csak az európai hajók kapják meg, akkor ez egy szubvenció az európai hajóknak. Mi történik? Több hajó lesz, ami elhagyja az európai zászlót. Például az USA. Hát csak elég belegondolni. Az amerikaiak hogyha azt mondanák, hogy az európai hajókat ö, meg fogjuk adóztatni, és szubvencionáljuk belőle a mi hajóinkat. Mi a következménye? A hajók elmenekülnek, ellentétes hatás érnénk el. Nem vagyok ezért meggyőződve ennek az előnyéről problémám, probléma számomra az ilyen illeték, az ilyen adó beillesztése az európai alapokban. Ez egy alapvető ellenvetés. Második pont az újrafeldolgozási terv. Itt egy kicsit pozitívabban tudok hozzáállni. Na, jó dolog, de elképzelhető, hogy csak bürokrációt hoz magával. Minden relatív. Gyakran szervezés kérdése. Az öt ponttal kapcsolatban, tehát egy van ami nem tetszik, a többiről szívesen vitatkozom. Három jó. Elnök, köszönöm szépen. Vittorio Prodi, SD jelentéstevő. Thank you, Chairman. Uh, köszönöm uh, szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért de látom, hogy ez a javaslat a különböző részvevők között zavart okozott. Furcsa, hogy az NGO-k panaszkodnak a tanácsnak, és az ipar jóvá hagyja. Egyetért vele. Én úgy érzem, hogy a motiváció az, hogy nem sikerült a bázeli egyezményt és általában a jogszabályokat megfelelően alkalmazni. Ezek az eszközök ugyanis nem elégségek ahhoz, hogy szabályozzák a jelenlegi helyzetet, főleg nem a harmadik világban. Talán túl ambiciózusak vagyunk most elutasíthatjuk, hogy a bázeli egyezmény nemes elveit ö, elutasítsuk. A környezeti katasztrófát meg kell előzni, illetve az európai hajókkal kapcsolatos emberi jogsértéseket kell meg akadályozni. Nem ismerhetjük el, hogy nem tudjuk alkalmazni a saját szabályainkat. Sokan meghamisították a számadást, és a, hamis könyvelés után még büntetlenség is biztosítva volt nekik. Ez így nem mehet. Hogyha ugyanezt alkalmazzuk a hajók esetére, akkor a jogi inkonzisztencia abszurdumába esnénk. A versenytársaink ebből csak profitálnának Európa még rendelkezik hajóparkkal, meg kell menteni. A Az életciklus végére is koncentrálnunk kell. Magas technológia, magas szintű technológia áll rendelkezésére ezek az elemek magasabb kultúrát, magasabb civilizációt jelentenek a közvet szempontjából. Hogyan lehet az európai, a mediterrán hajógyárakat fellendíteni azzal párhuzamosan, hogy biztonságos hajó újra feldolgozás biztosítunk a jelentéstevő javaslatáról az a benyomásom, hogy ezzel csak a kínai hajógyártókat támogatnánk. Egyes szervezetek visszajöttek, hogy valóban fel tudják dolgozni a mi hajóinkat, de nem a veszélyes anyagokat, nem az azbesztet például. Így a problémát csak lepasszolnánk ezeknek a szervezeteknek. Más megoldás szükséges. Közben született egy javaslat, hogy keressük meg a parlamenti jogi szolgálatát, hogy a bázeli egyezmény és a hongkogi egyezmény konzisztenciáját vizsgálják meg. Ha az EU lemond a bázeli egyezményről, akkor más a helyzet szintén más akkor, hogyha a hongkongihoz csak egyesek csatlakoznak. Úgy tűnik, hogy évekre van szükség. Addig mit tegyünk? Hagyjuk, hogy a bűnözők azt tegyék, ami csak tetszik nekik. A tagállamoké a felelősség. Tudjuk, hogy egyes tagállamok fölött szükséges az EU felügyelet azért, hogy az egyezményt betartsák. Attól tartok, hogy a jelenlegi fejlemények továbbmenetelével csak rosszabbodik a helyzet. A az európai hajókról gondoskodni kell, mégpedig úgy, hogy a dolgozókat és a környezetet megvédjük, és a gazdaságot fellendítjük. Ennek fényében kell elgondolkoznunk. Azt hiszem, más megoldás nem létezik. Köszönöm szépen. Chris Davis. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ezt a témát napirendre tűztük. Látjuk azt, hogy milyen a gyakorlat, a hajók szétbontása, újrafeldolgozása, terén, és azt látjuk, hogy üdvözlendő lenne az európai ö, ilyen szintű munkálatok biztosítása. Itt nagyon sok a joghézag, ahogy már erről volt szó. Igen, tetszik nekem mindaz, amit Káli elmondott, persze a költségek is problémát jelentenek. Azt mondtak el, hogy a költségeket minimum szintre, szintre kell csökkenteni, és természetesen különbséget kell tenni a hajók szétbontása során a jó és a rossz tapasztalatok gyakorlat között. Ami a tanácsot illeti, hogyha a tanács nem támogatja mindezt, akkor alternatív megoldásokkal kellene előállnia, hogy a különböző joghézagokat meg lehessen oldani, de azt hiszem, hogy nincsenek ilyen alternatívák. A bizottság ugye elmagyarázta a saját állásfoglalását, de támogatja Karl javaslatait. Köszönöm szépen. Peter van Dalen. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. E témát megvitatjuk itt most egymás között. Ez egy olyan téma, amelyet Blockland képviselő indított el, és mm, a jelentéstevő átvett bizonyos gondolatokat a Blockland jelentésből. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, és azt is elmondanám, hogy múlt év óta semmiféle változásra nem került sor nagyon sok hajót, nagy hajót továbbra is Európán kívül bontanak szét, és itt olyan hajókról van szó, amelyek európai zászlók alatt közlekednek. Látjuk azt, hogy a hongkongi egyezményt sem tartják tiszteletben, a bázeli egyezményt sem számos kérdő, kérdést kell felvetni, hogyan lehet megváltoztatni a helyzetet. Most már nem vesztegethetjük az időnket. Ugye ezek mind olyan egyezmények, amelyeknek semmiféle kihatásuk nincs, nem hajtják végre ezeket az egyezményeket. Volt szó az adott alapról. Mi lehet ez az alap? Mit jelenthet? esetleg segíthet a különböző problémák esetén, például azon országok esetében, ahol a hajók szétbontása folyik. Meg kellene találni a különböző eszközöket, egyfajta középutat kellene találni, ami a pénzösszegek szétosztását illeti. Egy nagyon egyszerű módszert lehet elképzelni. Ne legyen most már a továbbiakban ennyi bürokrácia, jól működő kikötők vannak Európában is. Azt hiszem, hogy itt számos kérdést lehetne közelíteni egymáshoz, de alternatívákra lenne szükség a hongkongi és a bázeli egyezmény most már igazából semmiféle értéket nem mutatnak fel, nem tartják tiszteletben ezeket az egyezményeket. Azt is szeretném még elmondani, és a jelentéstevőhöz fordulók, hogy azok a, a hajók, amelyek nem uniós hajók, és amelyeket sok esetben egyszerűen ott hagynak kikötőkben, mert például a hajó tulajdonos csődőt jelentett, nem tudja kifeje, kifizetni a személyzetet, és így tovább, és egész egyszerűen ott hagyják a hajókat a kikötőkben. Látjuk, hogy sok esetben ez elő is fordul, például az amsterdami kikötőben sok ilyen ott hagyott hajó van, és ezek is költségeket jelentenek. Meg kell gondolni, hogy hogyan lehet ezeknek a problémáját megoldani. Ugye ezek nem uniós hajók, és ott hagyják őket egész egyszerűen a kikötőkben. Ez, ez nem működik, nem elfogadható, hogy egyszerűen kikötőkben hagynak hajókat gazdátlanul. A tagállamok számára fontos, hogy ezeket az elhagyott hajókat hajók problémáját valahogy megoldják. Kedves kollégák, mindenképpen ambiciózus lépésekre lenne szükség. Ne mondjuk azt, hogy ó, hát nagyon nehéz egy újabb alapot létrehozni. Mindenképpen arra lenne szükség, hogy ezek a dokumentumok, a bázeli és a hongkongi egyezmény, ha ezek nem működő egyezmények, akkor más ambiciózus lépésekre van szükség. Egyesek azt mondják, hogy nem értenek ezzel egyel, egyet, de akkor mi az ezen emberek javaslata, akik ezzel nem értenek egyet? Meg kell oldani ezeket a problémákat mellesleg. A bizottság jelentésében is vannak ö, problémák, például a 23-as cikk kapcsán, ugye látjuk a részleteket. Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni az egyes tagállamok jogszabályai közötti különbségeket is. Nagyon jó gondolatai vannak a jelentéstevőnek, de még részletesebben meg kell vitatni ezt a témát. Amit a filmben láttunk, ezt a gyakorlatot, ahogy Bangladesben szétbontják a hajókat, nem fogadhatjuk el. Köszönöm szépen. Jelc kollega, kö, kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentőstevőnek a jelentést. Az Európai Bizottság álláspontja tényleg rendkívüli, hisz az eu egyoldalúan ki lehet venni a Ship rendeletből, és így bázeli egyezményről le kell mondani. Azok a hajók, amelyek veszes anyagot tartalmaznak, komoly veszélyt jelentenek. A beaching, az elsüllyesztés világosan tűnt a filmből szintén bevett gyar, gyakorlat. A veszélyes anyagot tartalmazó hajók a Bázi Egyezmény alá tartoznak. Ezeket, ezekkel különlegesen kell elbánni. Ezeknek a hajóknak az exportját meg kell tiltani, ezt világosan ki kell mondani a rendeletben. A plusz kikötői illeték az életciklus végén talán működhetne, de van egy javaslat, mi szerint az EU minden hajója, az EU minden tagállamának hajója illetéket fizet kötelező jelleggel azért, hogy a leszerelést legyen miből fizetni kifizetik a leszerelésnek az árát. Ez egyfajta biztosíték lenne, kötelező lenne, és így nem lenne export a leszerelésre. Az európai hajógyárak teljesen alkalmasak arra, hogy megfelelően szétszereljék a hajókat, és biztonságos módon megfelelően tudják kezelni a veszélyes anyagokat is. A jövőben a hajókat úgy kell építeni, hogy kevés vagy semennyi veszélyes anyagot ne tartalmazak, mint például az azbest. El kell érni a hajó környezeti felfogását. Köszönöm. En meke. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak szeretnék feltenni kérdéseket. E, nem e, vagyok szakértő, úgy, mint a jelentésre, vagy az árnyék jelentésre. de emlékszem a Blockland kollega által kezdődött vitára. Nos, a kérdésem a következő. úgy tűnik, hogy lemondtak a bazeli egyezményről. Nem működik, nem sikerül végrehajtani. Van a hongkongi egyezmény most a kollégák hallatán. Nem tudom, hogy az új egyezmény miért működne, ha a régi nem működött. Mi változott? Új nemzetközi egyezmény van az IMO-val. De hát még azt sem értékeli annyira miért írják alá a tögállamok a hongkongi egyezményt. Mi változott? hogyha nem változtatnak, akkor mit javasolnak? hogyha nem tetszik a Karl Luther féle gondolat az alapról, akkor mi van? Ülünk tovább és várunk. Mit akarnak változtatni? Hogy akarják ezt végrehajtatni? Senkit nem fognak ezért üldözni, hogyha nem teszi meg vagy csak elfogadják, hogy ez a helyzet? Linda? Köszönöm szépen, Linda. Üzenő Kolosz kollega kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Valóban a hajók szétbontása és újrahasznosítása két külön ügy. Sok ázsiai országban csak szétbontják a hajókat, de nincsen semmifajta biztonsági előírás, amelyet követnének, és nincsenek környezetvédelmi szabályok sem. Másrészt <clears throat> ezeket az értékes anyagokat igenis újra kell hasznosítani, de környezettudatos módon. Valóban gondolkozunk azon, amit Karl mondott, nagyszerű munkát végzett a konferencián is, amit megrendezett, és el kell gondolkoznunk a konferencián elhangzottakon, és a gyártókra kiterjesztett széleskörű felelősség vállalás elvét kellene itt is alkalmazni, hiszen amikor egy termék életciklusa lejárt, ezért a termékért, az újrahasznosításért a gyártót terheli a felelősség. Vonatkozzon ez az elv ugyanúgy a hajókra is. Azaz, a hajógyár, vagy pedig a hajó tulajdonosa legyen felelős az újrahasznosításért, illetve a szétbontásért is. Vagy a hajógyárban bontsák szét és hasznosítsák újra, vagy pedig egy valóban ö, certifikált, tanúsítványjal ellátott szétbontó üzemben. Ami most történik, az nem csak a környezetet károsítja, hanem a versenyképesség elvét, a piacot is veszélyezteti, hiszen ezek a vállalkozók nem követik az európai, illetve a nemzetközi környezetvédelmi elveket, és ilyen módon az európai hajókat is trükkös módon ezekhez az, ezekbe az országokba szállítják, és itt bontják szét. De voltak éppen a munkavállalók hátán érik el ezt a versenyelőnyt. Voltak éppen, tehát nem csak arról van szó, hogy ezzel elfogadhatatlan módon támogatjuk a tisztességtelen hajótulajdonosokat, másrészt pedig fenntarthatatlan, méltatlan körülményeket támogatjuk, vagy tartjuk fenn Bangladesben, Indiában. Úgy gondolom, hogy Európában kell, a saját házunk táján kell először is söpörgetnünk, és úgy gondolom, hogy a tanulmány, illetve a javaslat fontos felvetéssel él, mi szerint, hogy először egy európai alapot hozzunk létre, melyet kiterjeszthetnénk az egész világra. Persze, hol szabályok semmit sem érnek, hogyha nem lehet őket végrehajtani. Éppen ezért tehát a környezetvédelmi szakpolitikák kihatását is meg kell vizsgálnunk, és látnunk kell, hogy nem csak gazdasági problémákat teremten, teremt a környezetvédelem, a környezetvédelmi előírások, hanem igenis esélyt is. Köszönöm szépen. Nagyon nagy hatással volt rám az a film, amelyet Karl mutatott, és valóban minnyáján tudjuk, hogy nagyon nagy problémával állunk szemben. Ám hogyha a javaslatokat megnézem, akkor valóban felmerül bennem a kérdés, hogy mennyiben lehet ezt érvényre juttatni. <coughs> Ugye a bázeli és a hongkongi ö, egyezmények fényében, illetve mennyiben lehet ö, a Karl által javasoltakat végrehajtani. Ugye Karl egy alapfelállítására tesz javaslatot. Én úgy gondolom, hogy ez egy szép gondolat bár, de egy irreális világban működne a reális világban egyrészt nem látom, hogy a bizottság össze be tudna gyűjteni ezeket a díjakat, másrészt azt gondolom, hogy politikailag sem megvalósítható. Úgy gondolom, tehát arról nincs vita, hogy a probléma fennáll. De azt hiszem, hogy olyan eszközöket kell keresni, amelyek megvalósíthatóak, hiszen a probléma abban áll, hogy egy világméretű problémával állunk szemben, és mindig tudjuk, hogy a közösségen belül is milyen nehéz az környezetvédelmi elveket érvényesíteni. Hogy ezt most ki akarjuk terjeszteni a nemzetközi térségre, ez csak megerősíti a nehézségeket. Tehát szépnek, helyesnek, jópofának tartom az Karl ötletét, de nem megvalósítható. Éppen ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi jogi keret keretein belül, és itt a bizottságnak is dolga van, meg kell vizsgálni, hogy milyen piaci, piacgazdasági eszközökkel, ebben egyetértek Kárlal, tehát hogy milyen piacgazdasági eszközökkel lehet elérni ezt, hogy a céljainkhoz közelebb kerüljünk, hogyan lehet a mi facilitásainkat úgy kialakítani, hogy valóban vonzóbb legyen a környezet tudatos újrahasznosítási szétbontás. Már csak azért is, hogy <clears throat> például nálunk bontsák szét a hajókat ennek gazdasági előnye is vannának. De ez az alap, ez nem működhet. Meg kell vizsgálni még egyszer, hogy a jogi, fennálló jogi kereten belül mondjuk rendele, rendszeres <clears throat> ellenőrzéseket hajtsunk végre, írjunk elő, <clears throat> vagy bankgaranciákat, bankba helyezik letétbe a hajó tulajdonosok a szétbontás összegét, az autóknál, amelyeknél a probléma milyen súlyjal jelentkezik, eh, bevezettük ezt a szabályt. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy, ha egy hajó elérte a 20 éves élettartamát, akkor mondjuk egy bankgaranciát kell letennie tulajdonosnak, és eh, lehet, hogy sokadik kézbe kerül a hajó, de hogyha, és bárhol is van bejegyezve az éppen mostani tulajdonos, ha az állam kezében van a bankgarancia, akkor ez arra ösztökéli a tulajdonosokat, a társaságokat, hogy Európában vagy legalábbis környezetudatos módon bontassák szét a hajókat. De mondom, hallatlanul komplex a rendszer, nem hiszem, hogy az alap működne. Azt szeretném kérni, tehát, hogy az Európai Bizottsággal együtt vizsgáljuk meg a lehetőségeket, és Linda meg Evan beszélt erről, hogy a bizottság térfelén van a labda, tehát vizsgáljuk meg azt, hogy milyen megvalósítható pénzügyi eszközökkel lehet ezt a problémát megoldani. Valóban mi európaiak um, hibásak vagyunk, hiszen a saját uh, uh hulladékunkat mással uh, dolgoztatjuk föl, de kérem, maradjunk realisták, ne vesszük el a reális gondolkodás lehetőségét. Köszönöm, Richard Zéber. A hajózási ágazat a második világháború óta az egyik legsúlyosabb válságba került. Ilyen krízis még soha nem létezett. Naponta 3, 4, 5, 6 hajó, illetve társaság eh, megy csődben, és az alap, a felállítandó alap ötlete, és itt most a bizottságot kérem, kérdezem, tehát hogy a vállalkozási főigazgatósággal is vegyék fel a kapcsolatot, hogy nem volna egy célra vezető, nem volna helyes és jó egy alapot fölállítani. Hiszen drámai túlkapacitások vannak a világpiacon, és ezzel az alappal lehetne segíteni a kapacitások piacról való kivonásában, másrészt abban is, hogy a hajókat helyesen bontsák szét, és hasznosítsak újra. Azaz tehát, hogy Karl Schlüter eh, alapról szóló ötletét nem lehet-e a túlkapacitás, a túlzott kapacitás piacról való kivonás céljával összekapcsolni. Tehát kvázi nem lehet egy legyet két csapásra, azaz, hogy éppen, hogy két legyet egy csapásra leütni, akarom mondani, hiszen nagyon feszült a helyzet a a hajózási piacon, és egy ilyen szabályozással eleve megdrágítjuk a hajókat, és persze ezzel voltak éppen a harmadik államok hajóit hozzuk versenyelőnybe. Tehát biztos, hogy egy oldalon nem járhatunk el, és biztos, hogy talán célra vezető lehet tényleg kivonni a kivonás célját összekapcsolni a környezetvédelemmel, de mielőtt a bizottság megkapja a szót, megadom a kollégámnak a szót. Karl-Heinz Florencnek adom a szót. Örülök, hogy a bizottság és Karl Schlüter is foglalkozik a kérdéssel, de kicsiket aggaszt, amikor mögöttem ül a bizottság, épp azért, mert jó javaslatokat készített, de valóban az a kérdés, hogyan lehet ezt ellenőrizni, ellenőriztetni. Az autó irányelv tekintetében a kelet-európai autókereskedők azt csinálják velünk, amit akarnak, mert nem a, a bizottság dönt arról, hogy mi az öreg vagy, e, vagy újrahasznosítandó autó, hanem a tulajdonos. Tehát azt gondolom, hogy a hülyét járatják, a bolondját járatják velünk. Ugyanakkor az új nyersanyag tudatosságra építhetünk. Tehát, hogyha igaz az, hogy naponta négy-öt hajó megy csődbe, és ezek valahol a tengerekben vannak, akkor úgy gondolom, hogy az európai ipart eh, kellene megkérdeznünk, hogy hogyan lehetne ezeket a nyersanyagokat piacgazdasági elven alkalmazni. Ugye furcsa volt, hogy Karl Schlüter maga piacgazdasági szabályozásra teszi javaslatot, én meg is hökkentem, de így volt ez és talán ilyen piacgazdasági alapon még a bázeli egyezményben foglaltaknak is jobban érvényt tudunk szerezni. Tehát egész egyszerűen a piacgazdaságot be kell vonni, és nagyon csodálkoznék, hogyha a nagyon erős gyártóipar Európában nem érdeklődne ezen nyersanyagok iránt. Tehát közösen kell valamit tennünk. Köszönöm szépen, mielőtt a bizottságnak megadom a szót, Teodoris Kakákis kollega kapja meg még a szót, és utána lezárom a felszólaló kristályát Tessék! Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját és a nemes erőfeszítést, óhajokat. De ez nem elég. Sokat hallottam az európai hajókról úgy gondolom, ez a fogalom újra gondolandó. A hajó nem egy adott ország hanem tulajdonos, és a tulajdonos megváltoztathatja a lobogót két óra alatt. Meg is teszik? Megtehetik egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ahányszor csak szükséges, hogy a kényszer alól kibújjanak. Az IMO olyan szervezet, nemzetközi tengerügyi szervezet, nagyon lassan lép, csak hogy javul, ahogy az Európai Unió az utóbbi ö, évtizedekben a szabályozásban, biztonságban ez nem a 20-30 évvel ezelőtti hajóipar. Most itt van a hongkongi egyezmény, most ö, senki sem ratifikálta. Ha ratifikálják a fő országok, amelyeknél van ilyen szétszerelő kapacitás, ezt kapacitásnak nevezzük, akkor egy kicsit fognak javulni a dolgok. Tehetünk sokkal többet ennél komoly kételjeim vannak. Most miről beszélünk? Arról, hogy a környezeti szabályozás Kínában, Indonéziában, Bangladesben, Pakisztánban végre kell hajtani, még nem lehet végrehajtani. Ez lesz a következő pont az Európai Unióban. A bizottság nem tudja, hogy mi történik egyik másik tagállam partjainál, Európában. Milyen a hulladékkezelés Európában. De át fogjuk tekinteni, hogy a létesítmények egy fél világgal arra, hogyan néznek ki, és ezt komolyan akarjuk végrehajtani komolyan végre akarjuk hajtani. Nos, ezzel kapcsolatban kétségeim vannak. Azt hiszem, hogy akkor leszünk sikeresek, hogyha a ö, hongkongi egyedmény végrehajtását megkönnyítjük. Még valami. Ezek az emberek napi két dollárért dolgoznak. A probléma nem az, hogy hulladék fémmel dolgoznak, hanem erre ösztönzik őket, mert három dollár sehol nem kereshetnek. Ez az igazi probléma. Ezt a problémát nem változtatjuk meg itt az európai rendeletekkel. Köszönöm szépen, megadom a bizottságnak a szót, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel követtük a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők által mondottakat, illetve az egész vitát. Természetesen a felkészülésünk során a jelentéstevő javaslatait szorosan nyomon követtük. A bizottság úgy ítéli meg, hogy minnyájunknak ugyanaz a céljunk, célunk, mégpedig, hogy fenntarthatóvá tegyük az EU hajóinak újrahasznosítását az egész világon. Az Európai Bizottság ezen felül úgy gondolja, hogy egyetértünk az alap elemek tekintetében is, melyekkel a célt el lehet érni, jelesül. Specifikus szabályokat kell kialakítani a hajók újrahasznosításáról, azért, hogy az idáig nem hatékony szabályt jobban érvényre juttassuk. Mi, mi hiszünk a Bázeli Egyezményben, és támogatjuk, azt, és nem azt mondjuk, hogy az európai jogszabály, mely a Bazeli Egyezmény fordítása kvázi, a hulladék, ide, hulladék irányába idevagó kijelentéséről van szó, hogy ez, hogy ez nem lenne érvényes. Hiszen a Bázeli Egyezmény, illetve a, a hajók, a hulladék irányelv nem megfelelően alkalmazható hajók számára, hiszen ahogy a jelentéstevő mondtam, nem lehet meghatározni, hogy a hajóból mikor lesz veszélyes hulladék. Ez a tulajdonos döntésétől függ, és egész egyszerűen nem lehet verifikálni, hogy mikor hozta meg ezt a döntést. És hogy az EU vizein belül, vagy az EU vizein kívül hajózva hozta-e meg ezt a döntést. Hogy egyszerre csak a működő hajója már nem hajó, hanem veszélyes hulladék és ilyen módon az EU jogszabály alkalmazása is kérdéses. De két dolgot megjegyeznék. A bázeli egyezmény, amely a veszélyes hulladék külföldre szállításáról szól, jelentőségteli és fontos. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a hulladék külföldre szállításáról szóló rendelete kell érvényt szerezni hiszen amikor a veszélyes elektronikus hulladék elhagyja Európát, hasonló helyzettel állunk szemben. De hogyha az elmúlt évekre visszatekintünk, azt kell, hogy mondjuk, hogy a Bázeli Egyezmény, illetve az európai jogszabály, mely ezt ülteti be, nem ez a ugye az hulladék külföldre szállításáról szóló rendelet nem alkalmazható hajókra. A Bázeli Egyezmény felei a Nemzetközi hajózás, Tengeri, hajózás, Tengeri Szervezettől, az IMO-tól kérvényezte, hogy a hajók újrahasznosításának kérdéséről dolgozunk két szabályt. Ezzel voltak éppen a bázeli egyezmény aláírói elismerik, hogy a bázeli egyezmény nem alkalmazható hajókra. És ezzel kvázi a hongkongi egyezmény ratifikációjára buzdítják a felek önmagukat. Sok közös elem van a bizottság javaslata és a jelentéstevő javaslata között. Például, hogy nagy felelősséget biz- nyugodjon a lobogó szerinti államon, a hajók tulajdonosán, hogy a veszélyes hulladék nyilvántartást vezessük be, hogy a hajók életciklusát tartsuk szem előtt, és biztosítani kell, hogy a jelenlegi partra futtatási módszereket ne folytassák. Nagy figyelemmel követtük az önök vitáját és a jelentéstevő által mondottakat. Például mindez, amit mondott a újrahasznosító telepekről, vagy pedig a veszélyes hulladék nyilvántartásról, nagyon fontos gondolat. Azt kell, hogy mondjam ugyanakkor önöknek, hogy a a hajók szétbontása gazdasági tevékenység, csak ezt a gazdasági tevékenységet lehet a környezetvédelem figyelembevétel, figyelembevételével, és arra fityet hányva végrehajtani. De hát látni kell, hogy ez egy nagyon vonzó gazdasági tevékenység. Mondok egy példát. Egy olyan nagy hajó, és ezekről beszélünk, tízezer tól 400 ezer tonna acélig, acél tartalmaz. És 300 euró egy tonna acél, bontott acél. Tehát egy 100 ezer tonna tartalmazó hajó 30 millió eurónyi acélt tartalmaz. Tehát ilyen összegekről beszélünk De persze ezek a, az újrahasznosító hajógyárak, amelyeket az európai listára felveszünk, ezeknek meg kell felelniük egy sor kritériumnak, és ezen kritériumok között például a hajók szétbontása során keletkezett toxikus olajakkal és egyéb veszélyes hulladékokkal való megfelelő bánásmódot írunk elő, Zárójelben mondom, hogy a bázeli egyezmény tiszteletben tartásával. És most pedig engedjék meg, hogy a legfontosabb, a jelentéstevő javaslatának központi eleméről beszéljek, ez pedig az EU alapfelállítása, melyet ugye kikötői díjakra vetnénk ki. Ez egy nagyon vonzó gondolat, ez egy olyan gondolat, amely már amelyet már felvetettük, amikor az európai hajó szétbontási stratégiáról vitáztunk, és a hongkongi eh, egyezmény tárgyaló partnerei is gondolkoztak ezen a lehetőségem, és a hatástanulmányunk során is kitértünk erre a lehetőségre. Nos, a tény úgy áll, hogy azért hagytuk el ezt a javaslatot, mert elemzésünk szerint, valamint a szereplőkkel való konzultáció során kiderült, hogy nagyon bonyolult ez a szabályozás és túlzott adminisztratív terheket ró a szereplőkre. Azaz tehát az ön javaslata ezen pozitív ösztöndő, ön egy pozitív ösztönzőre tesz javaslatot, mi egy negatív ösztönzőre teszünk javaslatot de egyetértünk abban, hogy ösztönzőket kell találni. És örömmel gondolkozunk persze az ön javaslatán, és azon, hogy hogyan lehet az ösztönzőket a legjobban úgy összekapcsolni, hogy a célunkat elérjük, már pedig a célunk nem más, mint az, hogy az EU ban bejegyzett hajókat környezetvédelmi szempontból tudatosan és a munkavállalókat nem veszélyeztetve bontsák szét és hasznosítsák újra bárhol is a világon. Tehát szívesen dolgozunk együtt a jelentéstevővel és a parlamenttel, annak érdekében, hogy kéznyújtásnyira, karnyújtásnyira kerüljön a, kerüljünk a célunkhoz, és e, hamarosan alkalmazásra kerüljön a jogszabály. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még van egy kérdés. Meg tudná válaszolni? Létezik-e az ENVI és a vállalkozási főigazgatóság között e tekintetben illetve arról, hogy a túlkapacitásokat úgy lehetne kivonni a piacról, és itt Karl Schlüter gondolatára is visszatérek, hogy ösztönözzük őket ezzel az alappal. Tehát, hogy a két főigazgatóság kommunikál erről a kérdésről, vagy pedig egymástól teljesen függetlenül gondolkoznak erről a jelenségről. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, hogy nem válaszoltam. Valóban, igaza van, eh, van eh, az Európai Unión belül a hajók újradolgozásának ipara. Ez válságban van, jeleg, van jelenleg. Ez az ipar megfelel a ö, eh, szabályoknak, és szeretnénk, ha az egész ipar globálisan megfelelne az európai szabályoknak. Az európai ipar specializálódott más hajófajták, kisebb hajókra specializálódott, amelyek nem nyílt tengeren hajóznak, meg kormányhajók, illetve katonai hajók, hadihajók, szétszerelésére, a nagy kereskedelmi hajók szétszerelésére, az OECD-ben és az EU-ban kicsi a lehetőség a szétszerelésre. Végig gondoltuk, hogy mennyi a beruházási szükség, és milyen engedélyek szükségesek és itt nem csak a közlekedési főigazgatósági kollégákkal dolgozzunk együtt, hanem a vállalkozási főiskol, fő, vállalkozási főiskolával is évtizedek kellenének a kapacitás kialakítására, ha egyáltalán ez lehetséges, mert nem vonzó gazdaságilag. Most a kollégáink vizsgálják a jelentéstevő javaslatait nyitott szellemmel, annak tudatában, hogy ugyanazt a célt próbáljuk elérni. De ami a kapacitás építést illeti az EU-ban, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon hosszú távú megoldás lehetne csak, hogyha egyáltalán megoldás lehetne, mert nagyon meg kell fontolni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy egy kis félreértés van közöttünk. Én nem a hajó szétbontó üzemekről beszéltem, hanem a hajók üzemeltetőiről beszéltem. És most meg Káros Lőternek adom meg a szót. Köszönöm szépen mindenkinek az érdeklődést a téma irán. Amikor elkezdtem a munkát, ilyen nagyon érdekes témát indítottam el, de talán tisztáznom kellett volna, hogy az a pénzösszeg, amire szükség van, aztán beszéltünk a hajó tonná, tonnányi hajóról. Itt a hajó súlya az, amelyet figyelembe kell venni az említett módszerek kapcsán. 1,5 millió tonnáról van szó itt az elkövetkezendő években, 2015-ig, 2015 után pedig már 2 millió tonnáról ugye az acél ára is megfontolandó itt a az alappal kapcsolatosan itt elég korlátozott pénzösszegekről van szó, a költségek minimális arányáról beszélünk a perspektívákban. Krisztofnak szeretném elmondani, hogy Ugyanez az elvi meg, ez volt az elvi megközelítésem, amikor ö, elindítottam a munkát, hogy mindenki fizessen, és mindenki ö, kapjon ö, pénzösszegeket ebből az alapból. Azt hiszem, hogy ez így lenne ö, méltányos. Ugye vannak olyan hajók, amelyek Európába jönnek, ö, és Európának kell a világ flottájának a hozzáadott értékét kifizetnie. Úgy gondolom, hogy ez négyszeresre lenne a lehetőségeknek, ez túl sok, és ez egy nagyon költséges javaslat lenne, nagyon bonyolult a, a hajótulajdonosi struktúra is, ahogy a görög kollega mondta, ugye például egy zászlót percek alatt le lehet cserélni másikra. A mi egyedüli felelősségünk csak az európai lobogók alatt közlekedő hajók lehetnek. Tehát most ezeknek fizetniük kellene, vagy nem azt hiszem, hogy ha valaki bejön egy kikötőbe, akkor mindenképpen ő kellene fizetnie valamilyen illetéket. Svédországot illetően annak érdekében, hogy a hajó tulajdonosok a hulladékot kezeljék, hogy a tisztítást elvégezzék a hajókon, mindenképpen fizetnek, de ettől függetlenül, tehát hogy meg elvégzik a különböző munkákat, vagy nem, mindig ugyanazt kell fizetniük, ugyanaz az illeték. Tehát fel lehetne használni ezen alap pénzösszegeit. A jogi szolgálat természetesen javaslatot tesz a illeték struktúrával illet, illetően hogyan kerülnének megvalósításra a kifizetések, és így tovább a figyelembe véve a bázeli egyezmény rendelkezései. Teljesen egyetértek azzal, hogy ez egy jobb elv lenne, de nagyon nehéz megvalósítani politikai szempontból is. Vittorionak azt mondanám, hogy megnézzük majd, hogy a jogi szolgálat mit is mond a bázeli egyezményevel kompatibilitást illetően. Jó lenne, hogyha a kapcsolat megmaradna a bázeli egyezménnyel. A bázeli egyezmény kapcsolódik a veszélyes hulladékokhoz, hajókon. Sok esetben ö, újra kell hasznosítani, vagy újra kell feldolgozni ezeket a hajókat, amikor már le, az életciklusuk lejárt, és nem lehet működtetni őket. Chris Davis kérdésével kapcsolatosan, tehát a, a tanács nem mondta, mondott még nemet a tagállamok, amelyekkel kapcsolatba léptem, mindegyik azt mondta, hogy nagyon érdekes ez az ötlet, de egyik sem mondta azt, hogy nem, nem lehetséges, mindenki elismeri, hogy problémák vannak. Van Dalen képviselő úr azt mondta, hogy évekbe telik, míg végrehajtják a báz, a hongkongi egyezményt 2016-tól lehetne, ugyanis 2015-ben a szabályok változni fognak, tehát egy új szakasz indul majd, fontos lenne, tehát mielőtt a hongkongi egyezményt teljes körben ratifikálják, legyen nekünk is valamilyen dokumentumunk, az alapot fel lehet használni olyan hajók esetében is, amelyek nem európai zászlók alatt közlekednek. A 23-as cikkel kapcsolatosan ez a legellentmondásosabb rész a bizottság javaslatában is. Ugye a bizottság azt mondja, hogy itt neg- ők negatív ösztönzőket használnak eh, politikai eh, megfontolásokból is, én pedig azt mondanám, hogy ha a 23. cikk mentén járunk el, akkor is nem igazán hasznos e, ez az eljárás, és nem lehetne csak nagyon ritkán alkalmazni, mert a 23. cikk csökkenti a lehetőségeket továbbá. Igen, válság van, de nem jelenti azt, hogy a hasznosítás nem működik tovább. Az európai alap segítene bizonyos területeken, persze én egy önsegélyező rendszert jobban elképzelnék, ez is egy opció lehet, de természetesen a jogszabályoknak megfelelően kell eljárni, hogyha foglalkozunk az elhagyott hajókkal, amelyeknek ugye nincs már tulajdonosa, és így tovább. Richardnak mondanám, tehát azt mondta, hogy reál, reálisnak kell lennünk, ami az én javaslatomat illeti. Nem képzelhető el egy negatív ösztönző rendszer és ha mindenki megpróbálja kikerülni a, szabályokat, ugye a Bázel egyezmény már 14 év óta létezik. Én úgy gondolom, hogy az én javaslatom egy működő megoldás lenne, és nem igazán növelni a bürokráciát, a hatóságok az alapba fizetnék be a havi díjakat, illetékeket, és hogyha korlátozott számú lehetőségünk van, akkor kevesebb a jogosultsági lehetőség is ebből az európai alapból. A struktúrák már megvannak, minimális lenne a bürokrácia, ugyanis a befizetett összegek visszaáramlanak, áramlanának az ágazatba. Itt minimális lenne az a bürokrácia, az adminisztráció, a, el kellene kerülni a negatív ösztönzők rendszerét, ugye, mert ez jelentene több bürokráciát, sokkal több ellenőrzés igényelne. Én úgy gondolom, hogy egy automatikus befizetés képzelhető el a kikötők részéről, és a hajók lebontása, szétbontása esetében úgy szintén, tehát beszéltünk a szétbontó tervről, és bizonyos kritikus tényezőkről, amikor szétbontják a hajókat az életciklusuk lejárta után. Ez sokkal hatékonyabb költségek szempontjából ez a rendszer ugye két, két dollárt kapnak a munkások fizetségként, ez nem megengedhető a különböző vállalatok hozzá kellene, hogy férjenek ez az európai alaphoz. Természetesen a jogszabályokhoz való csatlakozás is fontos. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Természetesen várom a további vitát. Én nagyon pozitívan tekintek mindenre, ugyanis senki nem mondta még idáig, hogy nem lehetséges megvalósítani ezeket a javaslatokat, de az, hogy egy nem működő hongkongi egyezmény is egy nem működő, nem végrehajtható bázeli egyezmény legyen, ez nem elfogadható. Köszönöm szépen, ezzel az ötös és hatos napirendi pontot lezártuk. December 17 a módosítók benyújtásának határideje, és a módosított jelentésről január 24-én fogunk vitázni itt a szakbizottságban. Február 19-én szavazunk, és a plenárisi szavazás 2013 áprilisában lesz. Köszönöm szépen az intenzív és izgalmas vitát, és köszönjük a filmet, amit láthattunk, amely valóban érzékletesített, hogy milyen súlyos problémával állunk szemben. Hetes napi rendi pontról beszélünk, az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele, bizalomépítés, az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása révén. Először is megadom Oreste Rossi jelentéstevőnek a szót. Sí, grazie Presidente. Intanto parto da una... Köszönöm szépen, elnök úr. Már néhány ö, alkalommal foglalkoztunk ezekkel a témákkal. Ugye most itt a hajók szétbontása kapcsán is láttuk azt, hogy bizonyos vállalatokat bezárnak, hogy a versenyképesség csökken, hogy nem felelnek meg az európai jogszabályoknak környezetvédelmi szempontból sem, éppen ezért a szennyező anyagok egyre inkább bekerülnek a levegőbe. Azt hiszem, hogy a, az envi, a klíma és a vállalatok közötti párbeszédet mindenképpen ö, fel kell erősíteni. Tajani biztos úr is nagyon ritkán jött el az utóbbi három évben ide a bizottságunkba? Azt szeretném kérni, mondja az elnök megszakítva felszólalót, hogy akik nem akarnak részt venni vitában, secpec, hagyják el az ülés termet, hogy ne zavarják a további vitát. Please. Tehát nagyon bonyolultá vált a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés. Tehát akkor most gyorsabban áttérnék a saját témámra. A Látjuk azt, hogy nagyon rövid a jelentés tervezetem, ugyanis korlátozva volt a szövegem. De megvannak a kulcs elemek. Melyek a kulcselemek? Fontos a környezetvédelmi intézkedések tiszteletben tartása, végrehajtása, korrekt módon kell végrehajtani a környezetvédelmi intézkedéseket, garanciákra van szükség annak érdekében, hogy a polgárok is könnyebben hozzáférhessenek a környezetvédelmi jogszabályokhoz az ex és post ellenőrzések szintén fontosak. A szubszidiaritás és az arányosság elvét is figyelembe kell venni. Ugye itt én egy 2008-as adattal élnék, 20 3,5 százaléka a jogszabályok megsértésének a környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos. Ez is azt jelzi, hogy nagyon sok esetben nem is jelzik a ö, jogsérelmeket. Mindenképpen megoldásokra van ö, szükség, melyek lehetnek a megoldások. Persze természetesen nyitott vagyok a kollégák javaslataira de mindenképpen az európai környezetvédelmi jogszabályok hatékonyabb végrehajtásra van szükség. Nagyobb intézményes együttműködésre van szükség, nagyobb koherenciára van szükség a különböző környezetvédelmi politikák terén. Sokkal több erőfeszítésre van szükség, hogy az Unió és a tagállamok kicseréljék a legjobb tapasztalataikat átláthatóbbá kell tenni a különböző intézkedéseket a struktúrák szintjén az adatokhoz való hozzáférés és az adatok összegyűjtését kell előmozdítani a tagállamok, az uniók, a régiók, a helyi hatóságok szintjén jobb végrehajtásra van szükség a környezetvédelmi jogszabályok terén. Egy kimerítő hatástanulmány készítését kell javasolni. A, értékelni kell a már létező eszközöket az administratív költségek terén természetesen tiszteletben kell tartani a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, de kevesebb terhet kell kiszabni a különböző hatóságokra. Tehát itt a, az administratív költségekre, terhekre gondolok, hogyha nem tisztázott a helyzet, a költségek is magasabbak. Tehát a jogszabályokat logikus, egyszerű módon kell tiszteletben tartani és végrehajtani. Az online adminisztrációt még mindig nem használják ki megfelelő módon. A szociális felelőssége is nagyobb kell, hogy legyen a vállalatoknak a környezeti témákat illetően. Ugye a ami a közvélemény, a polgárok hozzáférését illeti a különböző környezetvédelemmel kapcsolatos témákhoz. Az ismereteket meg kell osztani, meg kell próbálni az ellentmondásos problémákat megoldani. Nem megtorló intézkedésekre van szükség, hanem meg kell győzni mindenkit arról, hogy mennyire fontos a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása. Természetesen mindez nem lehet akadály a beruházások terén. Itt is ösztönzőkre van szükség, a beruházások terén. Fontos, hogy a vállalatok Európában maradjanak, hogy ne zárjanak be, ne menjenek el harmadik országokba. Itt is nagyon sokat tehetünk. És ne felejtsük el, hogy minden ágazat munkáját a belső piacon, versenyképesség terén értékelni kell. Tehát olyan kérdéseket említettem, amelyek nagyon fontosak, és fel akartam hívni a figyelmet ezekre a kérdésekre. Tehát párbeszéd. Párbeszéd fontos minden szinten, az Európai Unió szintjén is, a különböző főigazgatóságok szintjén, a vállalatokkal való párbeszéd fontos, a beruházás, a környezetvédelembe nem felesleges, költségfelesleges teher, hanem a, egy koherens munkamódszert kell, hogy biztosítsunk mindenki érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Karl-Heinz Florenc, mint árnyék jelentéstevőm. Igen, tisztelt elnök úr, kedves jelentéstevő, bizonyal tudják, hogy teljesen más a megközelítésem a jelentés témakörben, mint amit ön választott. Végezetül azt mondta, hogy aggasztja önt, hogy az európai ipar esetleg elhagyja Európát. Most jelentéstevő úr, én pedig azon, engem az izgat, hogy a versenyképesség Európán belül csorbul. Hogyha arra gondolok, hogy az én országomban mi történik, és mi történik Olaszországban, akkor tényleg két világ, ez két külön világ. Ha megnézik a hulladékkezelést Németországban vagy Olaszországban, vagy Franciaországban is, és Nagy-Britanniában és Olaszországban kvázi nem történt semmi csomagolás irányában, vagy hulladék irányában, vagy érvényesítése területén. Az én államom meg túlzásba viszi a dolgot. Sajnálom, nincs egy főigazgató asszony a bizottság részéről, de hogyha biztost megkérdezzük, akkor azt mondja, hogy a fő problémánk a hiányzó nemzeti átültetés. Vannak országok, akik 100%-ban ültették át a jogszabályokat, mások 20%-ban, és nem Romániába, Bulgáriába kell elmenni, hanem alapító országok is, az én országom közvetlen közelében olyanok, akik nem ültették át a jogszabályokat. Tehát azt gondolom, hogy először a saját házunk táján kell söprögetni. Egyetértek azzal, hogy legyen kevesebb a szabályozás. Hogy használjuk több elektronikus segítség, segítőeszköz, de először az átültetésre koncentráljunk. Az Európai Bizottság, és mindjárt be is fejezem, nem rendelkezik azzal a joggal, hogy Kélben, Strasbourg szomszédságában a rajnából vízmintát vegyen, megállapítandó, hogy az Euró, hogy a Strasburgi ö, trafú házban nem megfelelő anyagokat használnak. Tehát ez nem az az Európai Unió, mire gondolok. Világossá kell tenni ezeket az elvárásokat, hiszen egész egyszerűen tényleg a pénztárca, pénztárcájuknál kell megfenyegetni, a pénzzel kell, a büntetésekkel kell megfenyegetni a tagállamokat, olyan országokat például, ahol itt a környezetvédelem ügyében nem tesznek semmit, tehát azt gondolom, hogy az ön jelentését ilyen irányban kell megerősíteni, de hálás vagyok azért, hogy egyáltalán ráirányítja a figyelmet erre a kérdésre. Köszönöm szépen, jó lájnen. Köszönöm, elnök úr. A közösségi vívmányok végrehajtása úgy tűnik, hogy nagyon izgatja a szakbizottság volt elnökét, hiszen ha az ember törvényeket fogadott el, akkor nem lehet elégedett azzal, hogy a törvényeket nem juttatják érvényre. Köszönöm szépen Rossi kollégának a jelentéstervezetet, de voltak éppen azt kell, hogy mondjam, hogy elhibázta a témát, hiszen a bizottság közleménye az volt, hogy az EU környezetvédelmi intézkedések előnyei, hozadékai. Erről szólt, miközben Rossi úr jelentése pedig a környezetvédelmi politika hátrányairól, hátulütőiről szól. Tehát azt gondolom, hogy eleve rossz az iránya a jelentésnek. Egy-két téma, amelyet felvet jogos, de a, neg- a megközelítése negatív, ex-negatívó. Tehát voltak éppen fejéről lábára kell állítani végre ezt a jelentést, azért, hogy a bizottság közleményében foglaltak érvényre jussanak. Tehát, hogy tényleg a nyilvánosság számára megmutassuk, milyen előnyökkel jár a környezetvédelmi politika. Hát milyen előnyökkel? Például a környezetvédelmi politika nagyon sokat tesz a gazdaság modernizációja érdekében. És új munkahelyeket is teremt, a környezetvédelmi politika, 50 milliárd eurós beruházások jöhetnek létre, és 400 ezer új munkahely jöhet létre ezen a területen. Rossi kollega a szubszidiaritás elvével foglalkozott mérehatóan. De ez nem a végrehajtás kérdése, a szubszidiaritás. A szubszidiaritás az EU jogszabály elfogadása előtt játszik szerepet, hiszen amikor elfogadtunk egy jogszabályt, akkor a jogok közössége vagyunk, és a jogszabályokat mind a 27 államban azonosan kell alkalmazni. Valóban a helyi és a regionális szint nagyon fontos, hiszen a legtöbb törvényt ezen a szinten érvényesítik, ám a pénz egyedül nem fog segíteni. Sok hiányosságot beazonosítottunk, például a közigazgatás hiányzó kapacitása, sőt, esetleg hiányzó know-how-ja is, nem tudják, hogy az EU jogszabályokat hogyan kell alkalmazni, érvényre juttatni. Vannak olyan országok, akik kitűnőek az átültetésben, például a kis országok között nem egy, és vannak olyan országok, akik, na hogy is mondjam, állnak, mint bálám szamara, és nem tudják, hogy merre tovább, vagy mint Bóri az új kapu előtt, ahogy németül mondjuk, nem tudják, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket a jogszabályokat. A hetedik környezetvédelmi akcióprogramban, melyet a bizottság holnap publikál, az első prioritásunk a következő hat évre az implementáció, az implementáció, és az implementáció, vagy magyarul a végrehajtás, a végrehajtás és a végrehajtás. A végrehajtási partnerségek is fontos szerepet játszhatnak. Egész egyszerűen eljött az ideje annak, hogy az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal, vagy a helyhatóságokkal partneri kapcsolatokat, partneri szövetségeket hozzanak létre, biztosítandó így, hogy a közösségi vívmányokat mindenhol egyféleképpen alkalmazzák. Egyetértek Florenc kollégámmal arról a tekintetben, hogy valahogy másként kellene megfogalmazni ezt a jelentést, majd meglátjuk, hogy a módosítókkal hogyan tudunk ezt hozzájárulni. Én egy rossz kolleg, egy pozitívabb megközelítést kívánok. Ön a hátrányokat domborítja ki, én meg az előnyöket szeretném kidomborítva látni. Köszönöm. Köszönöm, jó lejnen. Nos, most az előző elnökök után pedig eh, Szikelakakis kollega kapszót parancsoljon. Eh, Először is azzal kezdeném, hogy a jelentéstevő konklúziójával ö, eh, ahhoz képest, hát ö, alternatív álláspontunk van. A környezetvédelmi politikában egy biztos, nem megfelelően hajtjuk végre. Nincsen komoly végrehajtási és ö, ellenőrzési mechanizmus. Ez a valóság. Úgy gondolom, hogy ö, sokkal erőteljesebb, centralizált ö, eszközök kellenek a monitoringozásra, és a végrehajtás elérésére. A bizottság sokkal erősebben kéne fellépni, és Flajcson kollégával egyet értek ezzel. Jobban be kell vonni ebbe a polgárokat. De felelős módon van egy olyan jelenség, hogy a polgárok bevonása nem közeti okokból, hanem más okokból történt, egyes országokban az emberek felhasználták ezt a szabályozást, hogy a beruházást az igazságügy közreműködésével függesszék fel, anélkül, hogy valójában lett volna neki jogi alapja. De nem lehet a társadalom egészét ezzel zsarolni. Szükséges a környezetbarát beruházás. Még valami. A múltban megtörtént, hogy a közéleti szabályozást ipari politikaként használtunk. Azaz, pénzt csiholtunk belőle a nem versenyképes ágazatok számára. Ez nem ismétlődhet meg a jövőben. Ez is alássa azt a közös alapot, amelyre szükségünk van. Köszönöm szépen. Krista Klasz. Krista Klasz. Köszönöm szépen. Egyetértek Karheinz Heinz Florenccel, amikor azt mondja, hogy minden tagállamban egységesen kell alkalmazni a jogszabályokat, és ez a legfontosabb kérdés, és az ugyanazon ellenőrzés és az ugyanazon alkalmazásért um, küzdünk, és ezzel kvázi parti képessé tesszük a környezetvédelmi jogszabályokat otthon is. Azt mondjuk, hogy a fogyasztókat mindenhol egész Európában azonos védelem illeti meg, ezt mondjuk a végrehajtóknak, illetve az állampolgároknak. És persze az egész világon jó volna, hogyha ezeket az elveket alkalmaznák, de bizony néha beelőznek jogtalanul bennünket. Van egy olyan ö, jogalkotás, amely nagyon gyorsan halad, és ö, kvázi nem interiorizálja a lakosság, a vállalkozások ezeket a jogszabályokat. És itt bizony bennünket is terhel a felelősség, és a bizottságot is a tekintetben, hogy a különböző rendeletek és irányelvek közötti koherenciának, koherencia értékét ne veszítsék szem elől. Persze, a cél van, szükséges lett az is, hogy egy kicsikét ritkítsuk a jogszabályokat, átláthatóbbá tegyük. A jogszabályok gyakran nagyon elméletiek, és nagyon nehezen tudjuk az állampolgárokkal ezt megértetni, hiszen a tagállamok mindig a saját érdekét próbálják alkalmazni, besuvasztani a jogszabálytervezetekbe, és így otthon nem tudjuk megmutatni az embereknek, a választóknak, hogy milyen haszonnal jár ez. Például munkahelyek teremtésének érvével nagyon nehéz eh, érvelnem otthon, hiszen ezen munkahelyeket valakinek fenn kell tartani, azaz tehát az államnak adókat, díjakat kell beszedni, amelyből a munkahelyek fenntarthatók lesznek. Még egyszer mondom, az EU környezetvédelmi jogszabályainak megértetése, megismertetése sziszifuszi feladat, mely előtt állunk. Ezen felül pedig, ahogy elhangzott, valóban biztosítani kell, hogy minden tagállam azonos szellemben és gyakorlattal alkalmazza a jogszabályokat, ez pedig a bizottság térfelén van a labda e tekintetben. Köszönöm szépen, most megadom a bizottságnak a szót. Parancsoljon! Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nagyon hálás a szakbizottságnak, hogy kinevezett egy jelentéstevőt, eh, hogy beszámoljon a mi közleményünkről. Néhány megjegyzésem lenne. Először is eh, ez a közlemény azt a prioritást tükrözi, mert Potosnik biztos úr fűz a végrehajtáshoz. A közlemény bizonyos kulcsgondolatok köré épül. Azt hiszem, hogy a fő célokban mindenki egyetért. Ami a specifikus részeket illeti, azt hiszem, hogy itt is sikerülne leszűrni, sikerül leszűrni hat fő pontra a gondolatokat. Az első a tudás, ez olyas valami, ami a ma délelőtti felszólalásokban is előjött. Azok, azok, akik a végrehajtásban dolgoznak, jó információval rendelkezzenek, keressük a lehetőséget, hogy növeljük az információ áramlás lehetőségét és a jó gyakorlat átadásának a lehetőségét. Az online információhoz könnyebben hozzá lehessen jutni. Ezt jelenti további gondolat a hálózatban való működése a szakembereknek. Ez azt jelenti, hogy különböző hálózatok lennének. Már együttműködnek hálózatban bírák. Ez lehetővé teszi, hogy az igazságszolgáltatás az EU-ba megosztja a tapasztalatát az esetekről. Ez egy nagyon gyakorlati módja annak, hogy a bírák megismerjék a helyzeteket. Van a felügyelőségeknek egy hálózata, ők is megosztják a legjobb gyakorlatot. A régiók bizottságával is szorosan együttműködünk, és érzékenyek vagyunk azokra a kéré, kérdésekre, amelyek az önkormányzatok szintjén merülnek fel Rossi úr egyes aggájaira, mondom ezt válaszként. További mechanizmus az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés. Rossi úr és egyes más képviselők is szóltak erről. Dolgozunk ezen, tanulmányokat végzünk. Természetesen az Európai Unió Bíróság már fontos ítéleteket hozott ezzel kapcsolatban a 2003-as javaslat, amelyet tett a bizottság, nem haladt előre az Európai Bizot, Bíróság ö, olyan ítéleteket hozott azóta, amelyek nagyobb lehetőséget biztosítanak az embereknek, hogy a között védelmi jogviták a nemzeti bíróságok elé kerüljenek és megoldódjanak. További eh, gondolat a panaszkezelési mechanizmus. Ezt is felvetette Rossi úr. Hogyan biztosítjuk, hogy a polgárok konstruktívan ö, eh, tudnak elindulni ö, eh, panasz emelés útján a kompetens nemzeti hatóságokkal szemben. Végezetül pedig a felügyeletek. Sok probléma, amit látunk, azt mutatja, hogy nincs megfelelő ellenőrzés a helyszínen. Hogyha megnézzük, mi a helyzet az EU-ban, látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek bonyolult megközelítést alkalmaznak, de kis adminisztratív terhet. Hát, kérdés az, hogy a közeleti problémákkal milyen hatékonyan tud foglalkozni. Szeretnénk, hogyha a legjobb gyakorlat lenne a szabály az EU-ban. Nos, röviden, elnök úr, sok különböző kezdeményezés született, reméljük, hogy ezek közül számos fog szerepelni a hetedik keret akcióprogram tervezetében, amely szintén reméljük nem sokan megjelenik. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much. Köszönöm szépen. Kérje még a jelentéstevő szót. Parancsoljon. Igen, köszönöm elnök, igen. Mm, szeretnék köszönetet mondani mind a kollégáknak, mind a bizottság képviselőinek az elhangzottakért. Egyetértek minden elhangzott ponttal, ugye a megfelelő ellenőrzéssel, a polgárok tiszteletben tartásával, az információ gyűjtéssel, és így tovább. Tehát mindennel egyetértek, ami elhangzott. Ugye a kollégák elmondták a véleményüket, sokan hasonló dolgokat mondtak, ahogy Florenc kollega is mondta, hogy sokkal egyszerűbb jogszabályokra van szükség, azokat vége kell hajtani, ezzel, és egyetértek Krista Klasz kolléganő szintén a szabályokról beszélt, egyetértek, hogy minden tagállamnak el kell ezeket fogadni, Természetesen lehetnek eltérések, de mindenki számára ugyanazon szabályokra van szükség. Teodorosz azt mondta, hogy nincs alternatív javaslat, és nem igazán ért egyet ezzel a jelentéstervezettel, és én is úgy gondolom, hogy a bizottság válasza teljes mértékben megegyezett annak, amit ő elvárt a polgárok nagyobb részvétele. Én is azt mondtam, amit a bizottság is megismételt, tehát a nagyobb részvétele van szükség a közvélemény a polgárok részére, aztán az kollégák is nagyon jól tudják, hogy jóval a környezetvédelmi kérdések kapcsán mennyi vitám volt már. Köszönöm, amit elmondott mert ugye azt mondja, hogy lényegében értékeli a jelentéstervezetemet, de azt mondta ugye, hogy inkább negatívabb, negatív előnyökről beszéltem, nem pedig pozitív előnyökről. A bizottság azonban értékelte a munkámat, ez teljesen nyilvánvaló, természetesen a negatív elemeket ki fogom venni, és megpróbálom megoldani a problémákkal teljes mértékben egyetértek vele, hogy a, a létező jogszabályokat végre is kell hajtani aztán. Ami a szubszidiaritást illeti, is elhangzott néhány megjegyzés, és itt most részben végre egyet is értettek velem e témát, illetően a kollégák. Köszönöm. Nagyon jó, hogyha az ember pozitívan gondolkozik, Rossi úr, valóban ez egyszerűbbé teszi a dolgokat, de azért, hogy egyszerűbb legyen, a kollégák december 13-áig nyújtsák be a módosítóikat. Január 22-en, 23-án szavazunk az MV-ben erről a saját kezdeményezési jelentésről, és um, a márciusi plenárison szavazunk. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és a következőre térünk rám, ez az utolsó ma délelőtt, ez a nyolcas ellenvetés az eljárási szabályzat 88. cikkének bekezdése értelmében a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányzó használata. Nem tűnik ez izgalmasnak, de mindjárt meghallják, kedves kollégák, hogy mennyire izgalmas ez a kérdés, ezért legelőször megadom a szponzoroknak, a szerzőknek A szót először Linda Megevennek. Um, thank you, Chair. The reason, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Azért foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert állatorvosok, fogyasztói szövetségek tárták fel számomra ezt a kérdést. Ez egy hús egészségügyi ügy, és azért foglalkozunk ezzel a javaslattal mámam, mert nem azt akarjuk, hogy a bizottság megváltoztassa az EU hús vonatkozó közegészségügyi szabályait, hanem sokkal inkább az aggaszt bennünket, hogy milyen viszonyok mellett vágott marhákat szállítanak az Európai Unióba az USA-ból. Emlékeztethet ez bennünket arra az esetre, amikor a WTO-nál az EU t beperelték, mert meg, akadály, meg akart akadályozni, hogy a hormonnal táplált um, marhákat behozzák az EU-ba. Aztán a második fokon megnyertük a pert. Nos, az Egyesült Államokban a vágás folyamata alatt tejsavat alkalmaznak a felületi szennyeződések csökkentésére. Az EFSA, az Európai Élelmiszerügyi Ügynökség azt mondja, hogy a tejsav nem okoz gondot, de sokan, sok fogyasztószervezet is, állatorvos azt mondja, hogy ha tejsavat használunk a vágóhídon, akkor ez abban is segíthet, hogy eltünteti a hús higiéniában jelentkező problémákat, hogyha tejsav volt a folyamat végén használnák. Tehát hogy képzeljük ezt? Levágják az állatot, és a állatorvosoknak el kell távolítaniuk minden kontaminációt, minden szennyeződést. És az EU-ban csak tiszta vízzel szabad megmosni a húst. Pont azért, hogy látható legyen a szennyeződés. Az USA-ban pedig a gyártó soron fel lehet használni a tejsavat, és ezzel legalábbis fennáll a veszély annak, hogy a kontaminációt eltüntetik. Az Európai Bizottság több javaslatot készített, készített a tejsav kérdésében, és az eredeti javaslatban a bizottság nem akarta engedélyezni a termelő, a futószalag mellett a tejsav alkalmazását. De az USA-ban mondom már a futószalag mentén is használhatják a tejsavat. És ezért a bizottság javaslata, hogy megfeleljen az USA elvárásainak, módosult. Nagyon ellentétes, e, ellentmondásos ez az ügy, és e, ezért for, folytatjuk már ezt a vitát. A tanácsban nincs többsége annak a, a bizottság javaslatának. Több tagállam a bizottság javaslata ellen szavazott a legutóbbi tanácsülésen, Keresem a listát, hogy mely tagállamokról van szó. Jelenleg tehát a következő kormányok ellenzik a bizottság javaslatát. Franciaország, Ausztriaország, Görögország, Lettország és Lengyelország. Ők a munkacsoportban Magyarország, Belgium, Luxemburg tartózkodott, és Finnország is, tehát nincsen többség. A miniszterek pedig a következő napokban szavaznak a tanácsülésen, és ha jól tudom, a tanácsülésen sem lesz ennek a bizony, javaslatnak többsége. Hogyha ez nem kerül, nem fogadja el a tanács, akkor a bizottság hoz döntést. És azt hiszem, hogy ez nagyon jó a demokráciának. Ezeket az ügyeket nyilvánossá kell tenni, vitát kell lefolytatni róluk. Nem lehet, hogy bizottság zárt ajtók mögött döntsön egy ilyen fontos kérdésben, mint a tejsav alkalmazása. Ezért vettük napirendre ezt a kérdést. Márpedig, hogyha a tejsav alkalmazása ilyen jó a hús számára, akkor kérdezem, hogy a bizottság miért nem tette erre korábban javaslatot? Milyen haszonnal jár az EU fogyasztói számára a tejsav alkalmazása? önök nem tesznek arra javaslatot, hogy tüntessék fel, hogy alkalmazták a avat a vágás során. Ugyanakkor az Európai Unióban nem írtak elő címkézési kötelezettséget, akkor, hogyha a gyártósor végén akár teljes avat alkalmaznak. Tudom, hogy ez egy kereskedelmi intézkedés, amelyről beszélünk. És és ha jól tudom, az Egyesült Államok még soha nem, még továbbra sem teszi lehetővé az európai marhahús importját az USA piacára a marha kerge, marha kór óta, a BSE válság óta, holott semmifajta tudományos alapra nem tudnak már hivatkozni. A kongresszus egy olyan törvényen dolgozik, amely feloldaná ezt a behozatali tilalmat, de ez még nem került napirendre, nem vitatkoznak még róla. Tehát van egy olyan ellen e, intézkedés, amely semmilyen előnyel nem jár az EU fogyasztói számára, mégpedig, hogy mi engedélyezzük az USA-ból behozott tejsabbal kezelt marhahúst behozatalát. Kérdezem, hogy miért? Miért engedélyeznénk ezt? És remélem, hogy a kollégák komolyan elgondolkoznak ezen, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak újra át kell gondolni ezt a javaslatot, és esetleg célrevezető azt mondani, hogy nem a folyamat során, hanem a folyamat végén lehet csak a teljes avat alkalmazni. én úgy képzelem, if it ain't wrong, don't fix it. Hogyha nem romlott el, ne javítgassuk a dolgot. Márpedig a mi szabályozásunk nem romlott el, működik, nem kell ezzel bacakolni. Köszönöm Linda McEwen. Most pedig Dagmar Ruth Berend kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék hozzátenni valamit ahhoz, hogy amit Linda McEwen mondott. Nem az élelmiszer higiénia kérdéseit tárgyaljuk, hanem a kereskedelmet. Nézzünk körül. Kit győzköd ki? Hát nézem az arcokat, és be tudom azonosítani a legmagasabb hierarchiától kezdve. El kell döntenünk, hogy mit akarunk. Úgy gondoljuk -e, hogy az új kereskedelmi megállapodás az USA-val a legfontosabb? és feláldozzuk itt, vagy feláldozzuk itt ezt a részt. Nagyon csodálkoztam, amikor azt láttam, hogy a komitológiai bizottságban kibe mentek a javaslatok azért arról, azzal kapcsolatban, hogy a teljes vizsgálat csak postmortem legyen. Erre utalt Linda McEwan. De hát előttünk nem ez van. Ö, válasz kell arra, hogy miért változtatott meg, hogyha postmortem, akkor az usa és a kanadaiakat ez már nem is érdekli. Akik úgy gondolják, hogy ez egy apró téma. Az EFSA véleményére gondolok. Nos, az EFSA véleménye ebben az esetben az közé tartozik, amelyek megmondják, hogy hol mi nem stimmel. Négy kérdést tettek fel az EFSA kettőt válaszolt meg. Másik kettőre azt mondta, hogy hát nincs elég adatunk, de úgy gondoljuk, hogy csak a biztonságról szóltak. De ö, senki se mondja, hogy veszélyes a tejsav az emberre. Nem ezt mondjuk, ö, nem az, hogy toxikus, csak annyit, hogy ez, mögé bújtatják el az élelmiszer higiéniát. Több lépés van ebben a folyamatban. A vágóhidakon a higiéniai kérdés az első, minden baktériumot megöl, amikor hiszek, de a jó baktériumokat is, amelyek legyőznék a többit a az állítás során. Az is probléma, hogy a további eljárásban nem lehet ö, megbízható mintavételt eszközölni. A világos válasz az lenne, hogyha sav kellene, akkor erre az EU-nak lenne erről törvényhozása. A Dizsi Szankó a maga bölcsességében képviselteti magát, és úgy hallottuk, hogy ez javulás jelentene a az élelmiszer higiénébe. Ha úgy gondolná, hogy ez javulás jelentene, akkor már megtették volna. Tehát ez egy ö, feláldozható dolog az USA kereskedelmi megállapodás oltárán. Erről van szó. Mi ö, nem ö, védelmi kérdésben ö, kell döntenünk. De Márti úr, a legilletékesebb abban, hogy választ adjon a bennünket érdeklő kérdésekre. Remélem. Emlékszem, hogy hogyan vesztettünk a múltban. Nagyon fájdalmas volt a hormonkezelt marha behozatalát megakadályoztuk komoly szankciók voltak erre a múltban. Azt kell mondjam, hogy fogyasztóvédelmi szempontból ez indokolhatatlan. Kereskedelmileg nem tudom, de akkor jó lenne, hogyha nevén neveznénk, olyat teszünk-e, amit szerintünk nem kéne, de feláldozzuk valami magasabb cél érdekében. Vielen Dank. Dagmar Roth Berend, Karl Schlüter. Köszönöm Dagmar Roth Berend, Karl Schlüter. Azt hiszem, hogy nincs nagyon sok hozzá teendőm. Hallottuk, hogy mik a célkitűzések, és ahogy Dagmar is mondta, nem vesznek figyelembe minden aspektus, lehetséges aspektus. Ugye mm, a normális lehetőségek itt ki a patogén szennyeződések kizárása fontos. Tehát nem a tejsaktól félünk, hanem attól, hogy a higiéniai normák csökkennek, és ez kihat a hús minőségére, és ezáltal a fogyasztóra is. Hát nem, nincs hozzátendőm, tehát Annyit mondanék csak, hogy minden alkalommal, amikor nem értünk egyet az USA-ban, akkor ugye azt mondják, hogy ez egy kereskedelmi konfliktus, ezt és ezt kell megtennünk. Nem. Vannak törvények, jogszabályok, kutatás, tudomány, és azt kell tennünk, ami megfelelő. Bizonyos esetekben konfliktusba kerülünk az USA-ban, de ne ijeszgessenek bennünket az USA-val, vállaljuk a következtetéseket, és és ők is megértik az érveléseinket, kulturális különbségeink vannak, és nem félek attól, hogy mindez károsan hat majd ki a kereskedelmi kapcsolatainkra, a kereskedelmi megállapodásokra. Itt egy másfajta logika van, hogy hogyan is tekintünk a élelmiszerigéniára általánosságban. Köszönöm. Egy sor kollega kért szót, felolvasom, hogy ki, és utána leizárom a listát. Zama, Corinne Lepage, Peter Liese, Mayat McGuinness und Chris Davis und Sophie Okoni. Habe ich jemanden Elfelejtett kezdtem valakiről? Aha, igen, Banki. Ezzel most akkor lezárom a felszólalók listáját. Kérem a kollégákat, hogy lehetőség szerint rövidre fogják magukat, azért, hogy még a bizottság válaszát is meghallgathassuk. A DG Sankújt képviselteteti magát, és meglepetés, meglepetés, még a DG Trade is kereskedelmi főigazgatóság köztisztviselői is itt vannak, de először Zommer asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban kitűnő közegészségügyi előírásaink vannak, de ennek ellenére évente 320 ezer olyan eset van, amikor az élelmiszerekre visszavezethető fertőzés történik. Ilyen módon tehát nem értelmetlen talán egy további intézkedés bevezetni. Egyetértek Ruth Bérend asszonyjal a tekintetben, hogy itt a kereskedelem kérdése is felmerül, nem kizárólag, de az is felmerül. De nem csak a kereskedelem kérdése merül itt fel. Azt gondolom, hogy miért ne engedélyezzük, hogy ezt a természetes sav, amely ugye felelős a izomlázért, tehát a testünkben jelen van, hogy ezt a savat arra használjuk, hogy biztosítsuk, hogy a hús, amely nagyon érzékeny, különösen, hogyha például fasírozottat készítünk belőle, ez kampilabakterrel vagy szalmonellával nagyon könnyen megfertőződhet, és éppen ezért miért tiltsuk, hogy még tejsavval kezeljék ezt a húst? Nos, a tanácssal, a tanácsi szavazásról elmondhatom, hogy nincsen egyhangúság, de 14 tagállam, tehát az egyértelmű többség mégis csak támogatja ezt a javaslatot. Négyen meg tartózkodtak. Tehát, hogyha azokat nézem, akik nem ellenzik, akkor már 18 államra mondhatom azt, hogy támogatja, vagy nem ellenzi. Ilyen módon nem mondhatom azt, hogy a tanács kategorikusan elutasítja a javaslatot. Lehet, hogy még vár arra, hogy a parlament mit mond. Ezt egyébként egy örömteli fejleménynek tartom, ha ez így van. Hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság javaslatának egyik feltétele az, hogy a mintavétel, a mikrobiológiai mintavétel, amelyel megvizsgáljuk, megvizsgálják, hogy az egészségügyi elvárásokat betartják-e. Tehát fontos, hogy ez még a tejsavval való kezelés előtt történjen, és éppen ezért nem lehet a tejsavval elfedni az esetleg rossz higiéniás feltételeket. Még egyszer mondom, ez egy kiegészítő intézkedés, és nem arról van szó, hogy valamit el akarunk fedni, fuserálni akarunk kvázi a hússal. Ugyanakkor azt is ki szeretném emelni, hogy a tejsavval való kezelést dokumentálni is kell a jogszabály alapján az élelmiszergyártók, akik a dekontaminációhoz tejsavat használnak, ezt dokumentálniuk kell, ezt a kezelést. És a levágott állat um, testének, vagy a vágott hús, vagy a tőkehús következő fázisba való továbbadásakor ezt tanúsítványjal kell feltüntetniük, amely azt mutatja, hogy alkalmazták a tejsavat. Nem egy kereskedelmi háborúra emlékszem az USA-val, például a klónozásról, vagy a hormonnal táplált állatok húsáról, de azt hiszem, hogy ebben az esetben ezt egy pozitív fejleménnyel állunk szemben, tehát a állásfoglalást semmilyen módon nem tudom támogatni, és kérem, hogy utasítsuk el ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm, Korin Lapás. Köszönöm szépen. Támogatom teljes mértékben Dagmar és Karl Schlitter álláspontját. Egyrészt teljesen nyilvánvaló, hogy ez a kereskedelem nyomása és a DG Trade jelenléte mutatja, hogy ez próbáltatja megváltoztatni a szöveget. A klónozás példájára emlékeztetnék, ugye nem hartunk bele. Az a kérdés, mi az előnye, és ha igen, ö, ha van ilyen előnye, akkor mi az előny a fogyasztó számára? milyen körülmények között fogják ezt felhasználni. A baktériumok ö, kiírtása nem jelenti azt, illetve azt jelenti, hogy nem lehet pontos eredményeket kapni a mintavételezésnél. Utána új gyakorlatok jöhetnének. Először a tejsavval, utána mást kérnének az amerikaiak. Ez megkérdőjelezi az összes eredményt, amit sikerült elérni a higiénia javításában a vágóhidakon. A gazdasági kérdés fontos, de a mi termelőink, a mi húsunk szempontjából kell ezt néznünk amikor egy kicsit később figyeltünk oda a higiénére és a biztonságra, nagyon sokba került emberileg, gazdaságilag, pénzügyileg. Ne feledjük el ezt az aspektust. Péter Liza, bitte zwei Minuten, es geht. Köszönöm, kérem, kétszer, két percre fogja magát. Angolul szólalnék fel, mert a jegyzeteim angolul vannak természetesen, a tejsav egy természetes anyag, és ahogy én tudom, a koncentrációja elég alacsony, összehasonlítva azzal, ami, amit általában az állatokban találunk. Ugye itt egy közvélemény vitájára, vitájáról van szó, Melesleg az EPP frakcióban is már volt vita erről. Renát elmondta, hogy mi a frakció álláspontja. Én voltam az előző ja, jelentéstevő, és már írásbeli formában tettünk fel a bizottságnak kérdést, tehát ha jól értettem a javaslatot, a tejsav használata a vágóhídakon csak a, az állatok levágása mintavétel után lehetséges, összehasonlítva a mikrobiológiai kritériumokkal, most akkor átérek németre. Wissen, ob das die richtige Interpretation ist? Igen, tehát ez a helyes értelmezés. Ugyanis nem egészen értettem, és most németül idézem a szöveget, a sav alkalmazása előtt mintát kell venni a tőkehúsból, illetve az állat testéből a mikrobiológiai állat, állapot felmérés érdekében. Ám az, ám az állásfoglalásban valami más szerepel. Kérem tehát a bizottságot, hogy tisztázza. Hányadán is állunk ezzel a dologgal. Mit jelent a postmortem inspekció. Egy, én állatorvos vagyok, talán ezt el tudják mondani, hogyha egy fél marhával van dolgunk, bizony, ez már postmortem, az a marha már meghalt, kérem nem tudok az előtt postmortem vizsgálatot végrehajtani, mielőtt meg nem öltem volna az állatot. Tehát kérem, <laughs> hogy a bizottság az N, mint Nóra, és P, mint Péter preambulum bekezdésről is beszéljen, hiszen itt az előnyökről és a hátrányokról beszél a állásfoglalás, hiszen azt mondják, hogy a normális baktériumflórát is károsítja ez a kezelés, de hát ilyen módon akkor a sütés is kártékony a húsra nézve, mert ez is megöli a baktérium flórát. Kérem, tehát, itt tisztázza a bizottság szakmai szempontból, hogy hogyan értette ezt. Köszönöm Péter Lee, McGuinness képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék választ Péter kérdéseire a bizottságtól. Röviden szólnék hozzá. Úgy tűnik, hogy marhahús ipar nagyon nehéz időket tud maga mögött a BS e és más miatt. Nagyon nyomás a parlament részéről. Ne mégse térjen vissza a rossz gyakorlathoz, például a tejsav használatához. Azt hiszem, hogy az agály azonban nem igazán indokolt. A második kérdés a következő. Az nem többek ö, csúnya szónak, durva szónak tartják a kereskedelmet. Nem. Nagyon fontos az, hogy munka, alkalom, stb. Ö, erről szó volt ma délelőtt. Ö, vitális, életfontos kérdés a fogyasztóvédelem, de a kereskedelem is. Ö, Summer ö, asszony és mások véleményehez csatlakozom, kimondta, hogy oda kell figyelni, megfelelően használják fel. Ezt így szeretném hallani a bizottságtól. És a kereskedelmi aspektussal kapcsolatban el ismételném az aggályt. Mi nem szeretnénk a szabályok szintjét csökkenteni, de nagyobb kontextusban szeretnénk látni a kérdést. Fontos ezt nyilvánosan megvitatni úgy gondolom, hogy a sav hiányáról rendelkezni ezt jó lenne támogatni. Ezért a javaslatot nem támogatom. Chris Davis. Thank you, Chairman. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye a tejsav egy természetes anyag, ezt hallottuk már, nem káros az emberekre, és sok esetben nem lehet elkülöníteni a hústól. Ugye azt mondja ki az EFSA, hogy a tejsav nagyon hasznos a különböző baktériumok, patogén baktériumok ellenőrzésére. Persze a környezet, a fogyasztók védelme fontos, de a mikrobiológiai kontaminációt mindenképpen csökkenteni lehet a tejsavval. Hogyha mindezt figyelembe vesszük, az a kérdésem a bizottsághoz, hogy a, a, akkor az, miért nem gondolja úgy a bizottság, hogy az európai vágóhidakon is tejsavat kell használni? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Ugye mi a feltevendő kérdés? A bizottság javaslata teljes mértékben megváltoztatja az élelmiszeri higiénia alapelvét a marhahús esetében. Nem, nem változtatja meg, ugyanis a tejsav abszolút módon lehetővé teszi azt, hogy javítsunk az állat egészségügyön, és tesóban a marhahús minőségén. De egy gazdasági konjunktúrában vagyunk, és ez azt jelenti, hogy a termelési költségek csökkentése érdekében az a tendencia, hogy sokkal keves, sokkal kevesebb erőfeszítést teszünk az élelmiszer higiénia területén, ugyanis a tejsavval el lehet fedni a marhauson bizonyos negatív elemeket. Figyelembe kell tehát vennünk, venni, venni ezt az aspektust is, a gazdasági megfontolásokat, a gazdasági válságot, az, hogy a, nagy a konkurencia, és az alapelvek úgy tűnik csökkennek az egészségi, az élelmiszer higiénia terén. Éppen ezért még ha nem is a szövegnek a célja, de az lenne fontos, hogy az európai piacon, európai piacra beérkező húsok ugye másképpen kezeltek, mint az USA-ban kezelt húsok, tehát fel kell tenni ezt a kérdést. Egyetértek azzal, amit Zommer kollega nő mondott, Nevezetesen ugye a jelenlegi gazdasági konjunktúrában, gazdasági válságban egyfajta Pandora szelencéjét nyitnánk meg, és veszélyeztetnénk a polgárok egészségét. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, igyekszem elnök úr kérésének megfelelően gyorsra fogni a hozzászólásomat. Nagyon nehéz kérdés előtt állunk, hiszen kétségtelenül van egy nyomás láthatóan a bizottságon, és így miután ezt a témakört tárgyaljuk rajtunk is. Aminek gondolom az egyik alapja, bár erről még nem, esz, nem, nem esett szó, az, hogy a testsavas kezelés, és erre majd kérem is a bizottság állásfoglalását, a testsavas kezelés meghosszabbítja a hús tartóságának idejét. Itt viszont felmerül a kérdés ezek után, hogy akkor beszélhetünk-e egyáltalán friss termékről, abban az esetben, ahol tejsavat alkalmaznak a marhahús feltolgozása során. Eh, arra való tekintet nélkül, hogy az eljárásnak egyébként ez mely szakaszában történik, hiszen az kétségtelen, ahogy már erről korábbi felszólásokban is szótejtettek képviselőtársaim, hogy ennek eh, a hús állagára vonatkozóan eh, kétségtelenül komoly hatása van. Tehát azzal is, arra is figyelemmel kell lennünk, amikor arról beszélünk, hogy megengedjük-e ezt az eljárást, hogy innen kezdve azok a vágóhidak, amelyek ugye egy komoly technológiai fejlesztéseknek köszönhetően olyan zárt feldolgozási láncot építettek ki, hogy ki tudják küszöbölni a fertőzéseket, és ugye csak tiszta vizes tisztítást használjanak, azok hátrányba kerülnek a teljesavat használó, egyébként nem ilyen magas műszaki színvonalon felszerelt vágóidakkal szemben. Ez Magyarországon például nálunk az én országomban komoly problémákat fog kiváltani. Nyilván ennek is az oka az, hogy a tanácsülésen a magyar kormány tartózkodott. Eh, ebben a kérdésben. Tehát szerintem maradtak még olyan eh, tisztázatlan ügyek, amelyekre mindenképpen a bizottságtól eh, választ várunk, hiszen én azt gondolom, hogy a, ahogy az elmúlt évtizedben, ugye a következő húsz évben talán még fokozottabban fognak előkerülni az élelmiszerbiztonsági kérdések, hiszen az életminőség javításának egyik legfontosabb területe, tehát meg kell fontolni azt, hogy ezen a, lépésen, e, ezen a területen tegyünk-e visszalépést ahhoz képest, amilyen pozícióban ma az európai piac és az európai feldolgozás áll. Köszönöm szépen. Vielen Dank, und dann möchte ich der Kommission... Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottságnak a szót. Először a DJ Sankó részéről, az igazgatónak személyesen, Fangotten úrnak parancsoljon. Yes, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy először is biztosítsam minden képviselőt, hogy az Európai Unió nagyon magas szintű élelmiszeregészségügyi előírásokat érvényesít a legmagasabb szintűt az egész világon, és nem veszélyeztetjük ezt a magas biztonsági színvonalat. Nem fogjuk csökkenteni ezt a szintet, nem engedünk eltérést az elvektől, derogációt az elvektől, nem helyettesítünk semmilyen fajta egészségügyi vagy higiéniai módszert a teljesav alkalmazásával. Nem, itt voltak éppen csak a jogszabályt követjük. Emlékeztetem önöket, hogy az élelmiszer biztonsági fehér könyv következtében 2004-ben egy sor ö, szabályt elfogadtak, amelyek ö, hamarosan hatályba lépnek, és ezek definiálják azt a folyamatot, amelyet követni kell a farm to fork approach, vagy a, a a farmtól a fogyasztó villájáig terjedő megközelítés érvényesítése érdekében. Egy-két elvet ki szeretnék emelni, amelyek mindegyik e, a tanács és a parlament által elfogadott rendeletben szerepel. Először is az elsődleges felelősség az élelmiszer gyártón nyugszik. Nekik kell biztosítani, hogy a piacra jutó élelmiszer biztonságos legyen. Mint már korábban mondottam, az élelmiszer biztonság egy olyan érték, amelyet a termelőtől, az állattartótól, egészen a fogyasztóig minden szereplőnek biztosítania kell. A HAPC, a HACCP elv a veszély és kritikus pontokat elemző elv az, amelyet alkalmazunk. A 2004-ben elfogadott rendeletek világos jogalapot biztosítanak az Európai Bizottság számára annak érdekében, hogy esetlegesen egy másik anyag alkalmazását engedélyezze. Az Európai Bizottság pedig sok kérést kapott erre vonatkozólag, öt ilyen kérést kapott, és egyedül a tejsavra vonatkozó kéréseket dolgozunk fel, a többiről az EFSA egyértelmű elutasító véleményt adott ki. Ahogyan többször elhangzott, a tejsav, vagy a laktikus acid semmilyen hatékonysági vagy biztonsági kérdést nem vett fel, mi több, nagyon hatékony ahogyan ezt a vitában résztvevők is kidomborították, kihangsúlyozták, az EFSA pedig azt mondja, hogy hasznos ez arra, hogy a mikrobiológiai kontaminációt csökkentsük. Nincsen rezisztens hatása, és nincsen kihatása a környezetre. A négy kritériumot tehát teljesíti a tejsag, tejsav. Ilyen módon nincs okunk arra, hogy a tejsav alkalmazására ne tegyünk javaslatot. A többi anyag, melyre a javaslatok vonatkoztak, vagy az iparág részéről, vagy pedig a kormányok részéről nem kerültek elfogadásra, illetve ezt a folyamatot megállítottuk, hiszen az EFSA biztonsági aggályokat vetett föl. Nos, a tejsav, ahogyan ez a vitából világossá vált, egy természetes anyag, amely egyébként az izmokban, az önök izmaiban és az enyémben is megjelenik, amikor mozgatjuk az végtagjainkat, futunk vagy járunk, és élelmiszer kiegészítőként is alkalmazza az élelmiszeripar, és az Európai Unió kiegészítőként listázza, lajstromozza. Az EFSA az tejsav alkalmazását specifikus feltételekhez köti, az hőfokát, a koncentrációját előírja. Egyébként a bizottság javaslatának melléklete mindenről szól. Nos, a biztonsági az EFSA által uh, nyújtott biztonsági kritériumokon felül további kritériumokat vezettünk be, például, hogy csak teljes uh, fél vagy negyed állatokon lehet alkalmazni, tehát az egyes vágásokon, vagy az egyes hús felületeken nem lehet alkalmazni a tejsavat. Nos, hol használják majd a tejsavat, és erről szólt itt a vita. Mi úgy érezzük, hogy a tejsav, a tejsavat akkor kell használni, amikor a, a vágóhíd üzemeltetői ezt a leghatékonyabbnak alkalmazza, ahol a leghatékonyabbnak használja, tartja. Minden vágóhídnak rendelkeznie kell a HCCP tervel, ezt az Európai Bizottság hagyja jóvá és engedélyezi, és az élelmiszeripari vállalkozó rendelkezik a legnagyobb tudással a HCCP szabályokról, és tudja, hogy hol lehet a teljes a leghatékonyabban alkalmazni. Mindez, és ezt már mondtam korábban, nem helyettesíti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a hús biztonságának ellenőrzését szolgálják. Továbbra is lesz mintavétel, és lesz egy antemortem ellenőrzés, egy postmortem ellenőrzés, és minden egyes részt ellenőriznek. Éppen ezért tehát, de látni kell, hogy ez nem, a vágóhíd nem olyan, mint egy operációs terem, egy műtő, egy kórházban, és a kontamináció veszély mindig fönnáll. De miről beszélünk? A kontaminációról beszélünk, mégpedig felületű kontaminációról olyan baktériumok által, amelyek nem láthatók a folyamat elején. Emlékeztetni szeretném a tisztelt szakbizottsági tagokat, hogy az Európai Unióban 4000 ezer E. coli eset merül fel évente. És tudjuk, hogy az E. coli milyen kártékony megbetegedés. És mindjárt emlékszünk az E. coli krízisre Németországban. Nem vicc volt ez. Nem húsra volt visszavezethető, hanem más élelmiszerre, de mégiscsak tudjuk, hogy milyen súlyos következményekkel járt ez. 4000 E. coli megbetegedést regisztrálunk az EU-ban évente. És ezek az idevágó nemzetközi hatóság adatai alapján tudhatóak. Azaz az Európai Hatóság, az ACDC hatóság adatokból tudjuk ezt. Nincsen jó meg rossz baktérium, vannak az ember számára a baktériumok, ez tény, azonban hogyha használjuk a tejsavat, akkor a, a hasított um, hús um, a hasított testen lévő kontamináció veszélyét csökkentjük. Mint mondottam, fentebb és korábban nem helyettesítünk semmit, hanem sokkal inkább egy további biztonsági szintet vezetünk be a fogyasztó számára, ez opcionális. Ez egy olyan anyag, amelyet eh, az élelmiszeripari vállalkozó használhat, de nem kell a használnia. És a vita során elhangzott, hogy a következő feldolgozó számára egy címkézésre eh, tesz kötelezettséget, a köte, kötelezettséget ez a javaslat. Ezzel elnök úr biztosíthatom minnyájukat, hogy eh, megalapozott eh, az élelmiszer egészség és biztonság szempontjából a javaslatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egyszer megadom a kereskedelmi főigazgatóságról jövő kollégának a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A kereskedelmi főigazgatás, főigazgatóság képviseletében vagyok itt, de korábban a mezőgazdasági főigazgatói posztot töltöttem be. Nem szeretnék belefolyni a technikai szakmai kérdésben, tehát nyilvánvaló a tejsnak a szerepe. Fenn kell tartani a jó higiéniai gyakorlatunkat. A jó gyakorlatok ellenére is van ekkor, illetve szalmonella fertőzés időnként. A tejsav használata csökkenteni ezt a kockázatot. A kereskedelem perspektívájából szeretném elmondani, hogy kizárt dolog, hogy kompromisszumot kötnénk a, fel, a közegészségügy, a fogyasztóvédelem és a kereskedelem érdekei között. Nem. Szó sincs ilyenről az alapvető szabályunk az egészség, az állat egészség. Ezt nem lehet ebből engedni. Az USA se enged egyes szabályaiból. Világos, tudományos vélemény van, és ez egyértelmű hogyha az EU nem képes elfogadni olyan rendeletet, amely az olyanjános véleménynek megfelel, akkor nyilvánvalóan szkepticizmus lesz az USA részéről, hogy kereskedelmi tárgyalásokat folytassanak-e velünk. Ha megnézzük, hogy mi történt a különböző szakbizottságban, 18 tagállama, tagállam támogatta a tervezetet. Ez már majdnem minősített többség. 350 millió lakos, 70 százaléka az EU lakosságának. Ezt képviselik. Ha ez így nem történik meg, akkor mi lesz? Minden politikai döntés jó, amíg a lapok az aztán vannak a hormon megállapodás, amit előző minőségemben ö, tárgyaltam, ez ö, hatáját veszi. Felmondják, és visszatérünk a régi helyzethez, amikor szankciók vannak, és kereskedelmi háború az usa -val. Szinte automatikusan így fog történni nem sokan lejár a harmadik éve az egyezménynek jövő júliusban. Ez lesz az első következmény. A második következmény az az, hogy a nagy kereskedelmi tárgyalások megnyitása az osával eltűnne. Ilyen lehetőség nem lenne többet. Ez olyasmi, amiről nem feledkezhetünk meg, amikor ezt a témát tárgyaljuk. Szeretném elismételni, kizár dolog, hogy az alapszabályainkról lemondjunk. Ez nem tárgya a kereskedelmi tárgyalásoknak. A ö, ö, GMO, a hormon szabályozás, a ektopamin nem került terítékre, a klónozás nem került terítékre. Nem erről szól a tárgyalás, és nem a szárnyasokról szól ez a tárgyalás. Nem kérdőjeleződik meg a mezőgazdászok helyzete, a szarvasmarha tenyésztőké. A, az egyik miniszterrel tárgyaltam, és nem említette a fogyasztóvédelmi aggáját, a szarvasmarha tenyészőkkel kapcsolatos aggáját említette. De figyelembe fogjuk venni az, hogy érzékeny pontja az EU-nak a szarvasmarha tenyésztés. Nem lesz szabad hozzájutása az USA szarvasmarha húsának a mi piacunkhoz. Ezt szerettem volna elmondani annak érdekében, hogy a nehéz döntést úgy tudják meghozni, hogy minden lap az asztalon hever. Nincsen kockázat a fogyasztók egészsége szempontjából. Ne keverjük ezt össze a postmortem, premortem vizsgálattal hiszen a a kiegészítené azt, amit már alkalmazunk. Köszönöm szépen, ezzel pedig elé, elértük a vita végét. Meg szeretném köszönni, hogy megválaszolták a kérdéseket. Egy-két kérdést ugyanakkor nem válaszoltak meg Péter Líz és Linda, meg Evan és más kollega kérdéseit nem tudom, mi megadhatjuk-e még öt percre a Digi Sankónak a szót, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljon. Megismételjük a kérdéseket esetleg? Linda McEwen, tessék, parancsoljon. Két kérdésem lenne. Líze úr kérdése volt az egyik, nevezetesen, hogy mm, az USA meddig használhatja a tejsavot. Kérem, hogy legyenek világosak hiszem, hogy a bizottságnak volt egy javaslata, ezt megváltoztatta. Most azt mondja, hogy egy hosszabb folyamat előtt állunk, ugye, amikor a, az orvosok megnézték már a hasított testet. Nem tudom, hogy miért nem kötelezve ez, azt kérdeztem minden vágóit számára. Köszönöm, Fangoltam úr. Kérem, hogy a két kérdést, amit a kollega feltett, válaszolja meg. Yes, uh, thank you. Igen, köszönöm, elnök úr. Ahogy már mondtam korábban, a rendelet javaslata egy kiegészítő eszközről tesz említést. Ezeket a feltételeket alkalmazni kell, a tejsavat alkalmazni kell természetesen megfelelő ellenőrzés mellett, amely a HTTP rendszeren belül kerül megvalósításra. A folyamat során, a vágási folyamat során a hatóságok továbbra is mintát kell, hogy vegyenek. Tehát a mintavétel kötelező. Ezek a minták rámutatnak a kritikus pontokra, és ezeket nem lehet megváltoztatni. Ezeket az illetékes hatóságoknak továbbra is fenn kell tartani. És ott, ahol arra szükség van, teljesavat kell alkalmazniuk. Amikor használják a teljesavat, azonnali használatra van szükség, abban az esetben, hogyha kontaminációról van szó. Itt nem a látható kontaminációra gondolok, ott a vágóhídnak kell azonnal eljárnia, tehát e, ezen a területen nincs változás. A tejsavat akkor kell alkalmazni, amikor nem látható a kontamináció de megvan a lehetősége potenciálisan a kontaminációnak, a fertőzöttségnek. You talked about sampling of carcasses. Beszélt a hasított testek minta, kapcsolatos mintavételről. Ugye a jogszabály azt mondja ki, hogy véletlenszerű mintavételekről lehet szó. A bizottság javaslata szerint azt mondják, hogy a vas használat esetében nem lehet mintavételt alkalmazni. Más szóval a folyamat elején ugye, a vágóhídnak meg kell néznie, hogy használja majd-e az esavat, vagy pedig nem. Vannak-e kontaminációra utaló jelek, és egyáltalán ezt akkor hogyan veszik, hogyan veszik figyelembe a véletlenszerű mutavételt? hogyha a, tudják-e a vágóhidon, hogy mely hasított testekről lesz mintavétel. Tudom, hogy ha a bizottság ezt tisztázhatná. Nos, ö, nem a saját ö, tolmács szolgálatunkat kell használni, hogyha elhúzódik az ülés, ezért kérem, hogy röviden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 Bye.